Bonjour tout le monde. Nous allons commencer... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, elkezdjük a mai ülésünket. Javaslom, hogy a napirendnek a jóváhagyásával kezdjük a munkánkat. Változás lenne a napirendben, mégpedig a 15-ös pont Ponga úrnak a jelentése, az illegális halászat elleni globális szintű küzdelemi az EU szerepe. Ez a 15-ös pont tehát előre kerül ma délutára a 7-es pont helyébe, mivel a 7-es pont Kacsmarok úrnak a jelentése elhalasztásra kerül. Holnap délután, illetve a holnapi napon a szavazások után fogjuk megvizsgálni ezt a hetes pontot. A 11-es pontot is áthalasztjuk a holnapi napra, azért, hogy lehetővé tegyük Szisztuna úr számára, hogy jelen legyen a napirendnek ezen pontján. Van-e módosításokkal kapcsolatosan észrevétel, amennyiben nincsen, akkor jóváhagyásra kerülnek ezek a pontok, illetve a változtatások. Kettes napi rendi pont, kérdés az Európai Bizottsághoz. Kérdést kaptunk Sargentini képviselőasszonytól, mégpedig olyan kérdéseket, amelyekre az Európai Uniónak a jövőbeli fejlesztési politikájára vonatkozó zöld könyvvel kapcsolatosak. Francia és angol nyelven adtuk közre ezen kérdéseket. Megadom a szót az Európai Bizottságnak azért, hogy Sargentini asszony kérdésére, illetve kérdéseire válaszoljon. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, Olivier Bodin a nevem, és a fejlesztési főigazgatóságról és együttműködési főigazgatásról is egyben jöttem. A kérdések amelyeket Sargentini képviselőtől kaptunk, olyan kérdések, amelynek az első kettője arra vonatkozik, hogy mi is a célkitűzés a zöld könyv jóváhagyásával. Az Európai Bizottság hagyta ezt a zöld könyvet jóvá a múlt évnek a végén, és mindez egy közleményhez fog majd vezetni az év során a jövőbeni fejlesztési politikára vonatkozóan. A kérdés az, hogy az Európai Uniónak a politikájával mit tehetünk, hogyan lehet jobban figyelembe venni a jelenlegi kihívásokat, és elérni azt, hogy a közösségi pénzek a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, figyelembe véve a fejlesztési célkitűzéseket. Ami a zöld könyvbeli konzultációt illeti, a jóvágyás, illetve a kiadása az ötönnek lehetett tehát, hogy konzultációt folytassunk. 230 eredménye van ennek a konzultációnak, ennyi válasz jött be januárig, mint hogy január volt a határideje ezen közleményi konzultációnak. Az újabb közlemény pedig arra fog vonatkozni, hogy milyen módon alakul majd a terveink szerint a fejlesztési politika, illetve milyen pénzügyi keretek lesznek majd a rendelkezésünkre középtávon, hála a jövőbeni többéves pénzügyi keretnek. Mely okok vezettek oda, hogy az Európai Bizottság elindítsa ezt a folyamatot? Nos, azt mondanám, hogy a fejlesztési politikájá az uniónak jelentősen megváltozott az újabb, a legutóbbi években újabb kihívások szembe jelentkeztek, gondolunk itt az éghajlatváltozásra, az élelmiszerbiztonságra, és főként arra, hogy számos régióban a szegénység továbbra is messze menően jelen van. Az EU-s költségvetés egy tényező a sok közül, és nyilvánvalóan hatalmas a nyomás. A nyomás külső is, és egyéb is a költségvetésnek a nyomását is, illetve terhét is mondhatjuk. Mindent be kell tennünk azért, hogy a fejlesztés területén mindent megtegyünk azért, hogy a ö, szegénységet visszaszorítsuk, és a globális kihívásoknak a kezelését elé, elősegítjük. A harmadik kérdése Szerzsentini képviselőasszonynak arra vonatkozik, hogy hogyan is kellene meghatározni a tartalmát az inkluzív, a teljes mértékben inkluzív fejlődésnek, növekedésnek, és melyek azok a konkrét mechanizmusok, amelyek a rendelkezésre állnak majd ezen célkitűzés eléréséhez a befogadó, fenntartható növekedés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szegénységet kezeljük. Egy olyan növekedésről van szó, amelyhez mindenkinek hozzá kell tudnia járulnia, és mindenki kedvezményzete is lehet. Nagyon nagy mértékben olyan témákra kell koncentrálni az erőfeszítéseket, amelyek elősegítik a foglalkoztatás növekedését, a GDP előállítását, és olyan növekedési gyümölcsöket tudnak hozni, vagy eredményeket tudnak hozni, amelyek hozzájárulhatnak a szegénység visszaszorításához. A feladatunk az, hogy konkrét javaslatokat tegyünk a tekint tekintetben, hogy hogyan lehet ezen célkitűzéseket konkrétan megvalósítani. A negyedik kérdés arra vonatkozik, hogy milyen tapasztalatokat fogalmazott meg a, az Európai Bizottság az eddigi politikai fejlesztési politikai tevékenysége eredményeként. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt a tekintetben, hogy az akrai és a párizsi nyilatkozatoknak a célkitűzését teljesítik. Többek között azzal, hogy bevonja a kedvezményezett országokat a folyamatokba sokkal erőteljesebben, mint korábban. Ez összhangban kell, hogy legyen, mármint ez a tevékenységünk, a helyi fejlesztési politikákkal. Ami a fejlesztési politikáknak a következetességét illeti, az Európai Unió a témákat képviseli a nemzetközi fórumokon is, így például az OECD-nek a fórumain a fejlesztési politikának a céljait éppen ezért úgy alakítjuk, hogy a 2007-es döntéseknek az alapján, meg a Lisszaboni szerződések az alapján ezek a kérdések kellő módon érvésüljenek. Pivász biztos úr mindent megtesz e célból. Az Európai Bizottságon belül különböző szolgálatok közötti együttműködéseket, végzünk értékeléseket azért, hogy az Európai Bizottság képes legyen arra, hogy beazonítsa, melyek azok a kezdeményezések, amelyek a fejlesztési politikának a következetességét tudják biztosítani. Az Európai Unió a tagállamok és az Európai Bizottság megvizsgálták azt is, hogy hogyan lehet még egyéb módon biztosítani a következetességet, 2011. októberében adjuk közre a következő jelentésünket, ez az a harmadik. Az Euró parlament, Európai Parlamentet felkértük arra, hogy szintén szolgáltasson adatokat ehhez a jelentéshez, amennyiben ezt kívánatosnak tartja. Megkerestük a nemzetközi fórumokat is különben ilyen célból is. Ahhoz, hogy következetesen járjunk el, tudni kell azt, hogy a különböző célkitűzések között szüntelenül mérlegelnünk kell. Az uniós politikák közötti mérlegelésről van szó. Többek között arra, hogy hogyan lehet a, a FLECT eh, szerződést is, eh, illetve megállapodást is érvényesíteni, amely rendkívül fontos az éghajlatváltozás tekintetében és a fejlesztés politika tekintetében is. Ami az élelmiszerbiztonságot és segélyt illeti, itt is összhangban kell teremtenünk a különböző egyús szakpolitikákkal, így például a kappal, és el kell kerülnünk a piacfozító hatásokat, mint ahogy ilyenek kialakultak a múltban. A kapnak a reformja, csak úgy, mint a halászati politikának a reformja, hatása lesz a fejlesztési politikák célkitűzéseire, és kihatása lesz többek között az élelmiszer biztonság kérdésére. Kettő közleményt hagyott jóvá az Európai Bizottság nemrégiben, ezek csak példák e területen. Ez egyik az, az élelmiszer nyersanyagokra vonatkozik, a másik pedig a fejlesztési politikával kapcsolatos adópolitikákkal foglalkozik. Ezeknek a keretében próbáltuk azonosítani, hogy melyek azok az erőfeszítések, amelyek optimalizálhatják a fellépéseket. Mindezt úgy, hogy a pénzügyi információknak a rendelkezésére állát biztosítsuk, a, például a kitermelő iparágokra vonatkozóan azért, hogy pontos adatokat kaphassunk a kitermelési tevékenységgel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nincs közleményem önök számára. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valamilyen nyilatkozata. Nincs? Nincs semmiféle nyilatkozat. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Most az ötödik napi rendi pont következik, az EU finanszírozásának jövője. És itt eszmét cserélünk Jutta Haug asszonynal, aki a Súre Bizottság elnöke. Júniusban a Sule Bizottság, tehát az a bizottság, amely kimondottan a költségvetési erőforrásokkal és a politikai kihívásokkal foglalkozik 2013 után. Egy jelentés készít a 2014-2020-as pénzügyi tervről. Egy versenyképes, fenntartható és inkluzív Európát szeretnénk elérni, és a bizottságban Tisz Verman kollégánk az, aki mm, a jelentést elkészíti. Figyelembe véve a millenáris fejlesztési célokat, mindenképpen sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, és arra, hogy a fejlesztés terén kiegészítő erőforrások álljanak rendelkezésre, meg kell határozni az új pénzügyi erőforrásokat, a legszegényebb országokra kell koncentrálni, és koherens fejlesztési politikát kell kialakítani. A SUR jelentéstevőjével, Kariga úrral már volt egy nagyon gyümölcsöző eszmecserénk, Azonban most eh, Jutta Haug asszonynal, aki az Sure elnöke, és akit üdvözlök itt most, fogunk eszmét cserélni. Nagyon érdekel bennünket, Haug asszony, hogy hol is tartanak a, a, a bizottságuk munkái, és eh, szeretnénk hallani az ön véleményét. Meg is adom önnek a szót. Ja, vielen Dank. Eh, vielen... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bevezetőt. A kezdettől fogva mindig is azt mondtam, hogy a kommunikáció minden szabizottsággal rendkívül fontos, mert hogyha az Európai Parlament állásolását dolgozzuk ki, akkor nem csak arról a 15 kollégáról van szó, akik a Súrás Szakbizottságban tevékenykednek, hanem minden kollégáról szó van ebben júliusban. Ezek most júliusban, majd a plenáris előtt az Európai Parlament álláspontját közösen fogjuk elfogadni. Hogyha valamit közösen elfogadunk, nagy többséggel csak akkor lesz meg a megfelelő ütőkártya a kezünkben a tanácssal folytatott tárgyalások során. Enélkül nagyon nehéz lesz a feladatunk. A jelentés tervezete már megszületett, Salvador Galiga, Gariga a jelentéskészítő, és ő elkészítette a tervezetet. 122 bekezdést tartalmaz a jelentése, és ez a tervezet, nem tudom, hogy kinek volt már alkalma arra, hogy elolvassa ezt, ez a jelentés tervezett hat részre oszlik. Az első rész leírja a legfontosabb kihívásokat, a második rész nagyobb hangsúlyt helyez a jobb eljárásmódra, a jobb végrehajtásra az európai költségvetés területén, és megvizsgálja azt is, hogy mi lehet a feladata az európai költségvetésnek. A hármas pontban leírjuk a politikai prioritásokat, a négyes pontban a szervezésről és a struktúráról van szó, illetve a következő pénzügyi terv hosszáról is beszélünk 2014. januárja után. Az ötödik fejezetben azt próbáltuk leírni, hogy milyen a kapcsolat az Európai Unió kiadásai és a bevételei között. Ezt is valahogy össze kell kapcsolni egymással. Tehát a saját források rendszere ugyancsak egy nagyon fontos szerepet játszik akkor, hogyha a középtávú pénzügyi tervezésünk reformjáról szeretnénk beszélni. Az utolsó fejezetben, a hatodik részben arról beszélünk, hogy a tanácssal nem csak a tartalomról, hanem az eljárásról is beszélnünk kell. Először is beszélnünk kell a költségvetési eljárásról, de arról is beszélnünk kell, hogy hogyan lehetne javítani a következő pénzügyi terven. Ebben a keretben, amelyet most felvázoltam, pontosan illeszkedik az, amit a fejlesztési szakbizottságban már januárban átadott számunkra. A bekezdéseket felvettük, nem teljes mértékben vettük át ezeket, de A Fejlesztési Szabizottság véleményét figyelembe vettük. A 82-es, 83-as, 84-es bekezdéseket vettük ide be. Ezek a szegénység cím, illetve a fejlesztés és az Európai Unió globális érdekei címek alatt találhatóak meg ezek a bekezdések. A jelentéskészítő első tervezetével a következő ülésen fogunk foglalkozni holnap. Megvizsgáljuk a módosításokat. Mintegy 1100 módosító indítvány érkezett. Ezeket három ülésen fogjuk majd megvitatni, és megpróbálunk majd ebből kompromisszumos módosítókat létrehozni, megpróbáljuk majd ezeket kiszortírozni, hogy melyeket nem lehet elfogadni ezekből a módosítókból. Hozzá kell tegyem azt, hogy az én frakcióm négy darab módosítót nyújtott be, amelyek szó szerint a fejlesztési szabizottság véleményét veszik át. Még pedig az 1-es bekezdés, a 8-as, 9-es és 11-es bekezdéseknél tehát ezek a bekezdések a fejlesztési szabizottság véleményében voltak benne. Most meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a többi frakció milyen mértékben hajlandó velünk együtt szavazni ezekről. Én ezt csak képviselőként mondom, nem a Súrás Szabizottság elnökeként. Szeretném azt is leszögezni, hogy nem a fejlesztési szabizottság az egyetlen, amely véleményt adott le. Mindenképpen érdekel, érdekünk az, hogy a szakbizottságok viszont lássák véleményüket a tervezetünkben, a jelentésünkben, és szeretnénk a frakciókat is a lehető legnagyobb körben megszerezni a jelentés számára. arra a kérdésére, hogy hol tartunk most, azt tudom válaszolni, hogy az első vita kör jövő héten csütörtökön lesz, és mindenki, aki szeretne a vitákban részt venni, azt várjuk. Nyílt szakbizottság vagyunk. Persze mindig az a szabad, hogy az első körben a frakciók felszólalói beszélnek, utána pedig minden olyan kollega hozzászólhat, aki jelentkezett, és utalhat különleges pontokra. A jelentésünket május 25-26-án fogjuk szavazásra bocsátani, és reméljük, hogy nagyon sok pluszpontot kapunk még majd a többi szakbizottságból, amit felvehetünk a jelentésbe, és remélhetőleg mindenki elégedett lesz a jelentésünkkel, és remélhetőleg a kollégák háromnegyede majd megszavazza ezt a jelentést a plenárison. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig Berman úr kap szót. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy angolul kell beszélnem, mert a szöveg angolul van előttünk, és ezzel könnyebb dolgozni. Nagyon örülök, hogy Jutta Hauk eljött ide a szakbizottságunkban, egy nagy megtiszteltetés számunkra. Kiváltság, hogy itt van, nagy örömmel hallom, hogy Jutta elmagyarázta azt, hogy a a DEVE véleményéből az SND átvett négy ö, témát, és remélem, hogy a többi frakció is fogja ezeket támogatni. A Súrel bizottságon belül folynak a, folyik a munka. Ennek a bizottságnak én is tagja vagyok, és azt hiszem, hogy egy olyan jelentés fog megszületni, amely az elkövetkezendő hét évre vonatkoztatva hát a helyzet ugyanaz marad lényegében, kevés kis változással. Nincsenek nagy víziók, nagy ötletek arról, hogy az Európai Uniónak mit is kell finanszíroznia a 21. században. Persze a mezőgazdasági politika megváltoztatása, vagy valami más, tehát nincs semmiféle nagy javaslat. Azt hiszem, hogy az érdekek védelme marad továbbra is a központban. Ez persze aggasztó a fejlesztési politikák szempontjából, mert a kis változások egy olyan kontextusban, amikor is nagyon nagyok a pénzügyi nyomások, és amikor a tagállamok ö, azt szeretnék, hogy nagyobb legyen a költségvetés, viszont az EU-ban egyre inkább csökken a költségvetés, akkor meg kell eh, nézni, hogy, hogy egyáltalán hogy, hogy lesz pénzünk, és azt látjuk, hogy egyre nehezebb lesz a helyzet az Európai Unióban. Tehát honnan eh, eh, honnan lesz pénzünk, honnan tudunk lefaragni valamit is. Úgyhogy nagyon félek attól, hogy a fejlesztési segélyek jövője, ahogy Gariga úr jelentésében is látjuk, hát nagyon is csökkennek az Európai Unió fellépései szintén csökkennek. Látjuk azt, hogy a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések is kiegészítő szövegrészt jelentenek. Persze a négyes fejezettel kapcsolatosan azt látjuk, hogy az utóbbi hét évben nem nagyon sok dolog történt, például a szegénység felszámolásában, Afrikában, és azt látjuk, hogy a még, vagy már rendelkezésre álló költségvetés is csökkenni fog ezen a területen. A bizottság a kollégium konferenciája konferenciájáról ezt hallottuk, e, ezek a hírek, amelyeket hallottunk, nevezetesen, hogy csökkenni fog a költségvetés, már pedig a humanitárius segítségnyújtásnak egy külön önálló költségvetési vonalnak kellene lennie. Nem függhet politikai választásokon, függetlennek kell lennie. Én ezért nem vagyok biztos az eredményekben, és egyáltalán az eszmecsere kimenetelében, de Jutta Haug nagyon jó munkát végzett. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm. Gőrenc úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Haug asszonynak, hogy eljött a bizottságunkba. Azt hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a munkánk koherensé, koherensé váljon. Én pottag vagyok ebben a bizottságban, és nagyon értékelem Haugasszony munkáját a Surel Bizottság élén. Hát ez egy olyan téma, amiről már beszéltünk itt a szakbizottságban, de mivel először találkozunk Jutta asszonynal, szeretném elismételni, amit már itt elmondtunk nem kell emlékeztetni arra, hogy a fejlesztési politikának elsősorban a szegénységet kell megcéloznia. Hát ez egy banális dolog, ezt mindenki tudja, de aztán azt látjuk, hogy a hiteleket a legkülönbözőbb országokban elpazarolják. Itt elsősorban feltörekvő országokra gondolok, én ma találkoztam egy kollégámmal, akiről, akivel beszéltünk a szegénység kérdéséről. Most mely országokat fogunk megcélozni a fejlettebb országokat, vagy a kevésbé fejletteket. Például Kínában is sok szegény ember van, de természetesen nem feltétlenül a fejlesztési mm, bizottságnak kell ezeket a problémákat megoldania, azt hiszem, hogy a magukat, az államokat kell bevonni ebbe a folyamatba, nekik kell a saját eszközeikkel fellépni a szegénység ellen, a saját határaikon belül. Ez egy olyan probléma, amely állandó és fennáll. Mellesleg már volt szó erről az együttműködés és fejlesztési eszköz félidős felülvizsgálata során. Haug asszony most itt jelen van, és neki is elmondhatjuk, hogy van egy problémánk a beruházott pénzösszegekkel kapcsolatosan a klímaváltozás elleni harcra vonatkoztatva azt látjuk, hogy a segítségnyújtás területén bizonyos előirányzott összegeket átcsoportosítottak, és ez számunkra nem megfelelő. 2020-ban az ipari országok százmilliárd milliárd eurót akarnak ebben a költségvetési ö, ö, fejezetben elkölteni világszinten, európai szinten. Ez szintén jelentős részt fog képezni tehát itt úgy látom, hogy összekeverik az előirányzott összegeket a fejlődő, fejlett országok között. A harmadik pont kapcsolatosan mi is a helyzet? Vagy növeljük a az Európai Unió saját erőforrásainak plafonját, vagy pedig nem mivel tudjuk, hogy egyes tagállamok vonakodnak, hát kétséges, hogy ez fog bekövetkezni. Akkor ne vesztegessük az időnket, és ne foglalkozzunk egy ilyen ö, ö, helyzettel, amely illuzórikus. Hogyha az Európai Unió és a tagállamok közös hatáskörét vesszük figyelembe, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy hogy a bizottság és a 27 tagállam mit tehet együtt, közösen. Georgeva asszonya is találkoztunk, Pibalks biztos is, és elmondtuk, hogy ha nincs elég pénz az Európai Unió keretei belül, a katasztrófa sütött a területek megsegítésére, akkor a 27 tagállamnak is be kell lépni ebbe a rendszerbe. Ugyanez a megjegyzés vonatkozik más területekre is. Közös párbeszéd, közös program, alakítás a tagállamokkal. Aztán van egy fontos pont, amelyet alá szeretnék húzni. Ma délelőtt részt vettem a az AFET bizottság költségvetési vitájában. Ez a vita csalódást jelentett számomra, ugyanis vannak olyan területek, ahol megvan a konszenzus, és azt mondjuk, hogy biztosítani kell a pénzügyi összegeket, de az affetten belül ö, olyan elemeket húztak alá, ö, amelyek mint, mint hogyha szabályt jelentenének, és ezek azok a pontok, amelyekről mindenképpen beszélni kell, hogyha ezzel a problémával foglalkozunk. Példaképpen szeretnék utalni a tuberkulózis, malária elleni küzdelmet célozó globális alapról. Ezen a területen a munkát mindenki nagyon példamutatóan végezte el. Hogyha voltak problémák, az AIDS, a tuberkulózis, a malária elleni küzdelem területén, akkor ez az mindössze annyi volt, hogy a különböző kommunikációkat nem tudták közvetíteni, és ez nem elfogadható. Ez a következő napi rendi pont, Görenc úr mondja az elnök asszony. Öt perc múlva eh, rátérünk erre a témára. Eh, igen, elnök asszony, jó, köszönöm szépen. Tehát befejeztem, ahogy németül mondanák, ich habe fertig, Cashman úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mindig szívesen beszélek Görenc úr után, ugyanis teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmond, és amit most elmondott, és amit Belman is elmondott, azzal is egyetértek. Hogyha kötelezettségeket vállalunk megfelelő időben, és azokat nem megfelelő időben valósítjuk meg, problémát okoz. Nagyon nagy bizalmunk van Haugasszonyban a Sura bizottság élén. Szeretnék néhány kommentárt fűzni azonban a témához. Vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyeket igenis be kell tartani, amelyek nagyon jelentősek, és a, én vagyok a jelentéstevője a eszköz felülvizsgálat, vélidős felülvizsgálatának. Most a 7% mellett minden tagállam elkötelezte magát a nemzeti termék 7%-a mellett. Ajánlások születtek, aztán kötelezettségvállalás született arra, hogy kiegészítik ezeket a erőforrásokat, itt elsősorban a klímaváltozás terén, aztán bizonyos dolgokat csak is kiegészítő finanszírozással lehet megvalósítani. Meg kell nézni a nemzetközi pénzügyi tranzakciókról szóló dokumentumot. Sarkozy elnök, Merkel asszonyok nyilatkoztak nemzetközi konferenciánkon, akkor nekünk a parlamentben is meg kell vizsgálnunk, hogy esetleg egy áru kereskedelmi adót kivessünk. Azt látjuk, hogy a, ami az árukereskedelmet illeti hatalmas profitra tesznek szert egyesek. Tehát en, majd visszatérek ezekre a dolgokra később is, de e, ezek olyan témák, amelyekkel e, szorosan amelyek szorosan kapcsolódnak más témákhoz is. E, már említettük az AIDS, a tuberkulózis, a malária kérdését. Meg kell nézni, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan használjuk fel. A kötelezettségvállalás 7% volt. Ezt is meg kell erősíteni, a válság fokozódik, és ezzel a témával kell foglalkoznunk, ugyanis például a szubszaharai eh, térségben vagy eh, eh, Kelet-Ázsiában a szegénységet nem lehetett számottevően csökkenteni. Látjuk, az, hogy mi történt az múlt hónapokban is. Látjuk a globális gazdasági dekonjunktúra kihatását is a közös mezőgazdasági és halászati politika reformja is napirenden van. Különböző problémák merülnek fel a fejlesztési politikák területén. Ott van az illegális bevándorlás, a biztonsági kérdések és problémák. E, ezekkel a kérdésekkel ennek a bizottságnak foglalkoznia kell. Jutta, én, engem nagyon érdekelnek ezek a ö, témák, és tudom, hogy téged is érdekelnek, és tudom, hogy te is mennyire szenvedélyesen foglalkozol ezzel a témával, a költségvetéssel is. De ez a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó témasorozat, a segítség, a segítségnyújtás fejlesztése, az unión belül olyan értékeket kell képviselnünk, amelyek példamutatóak a világ más területén, és itt nem a marxizmusról, hanem mondjuk Groucho Marxról beszélhetünk. Hát úgy, úgy tűnik, hogy megint nem működött a viccem a fordítás során, tehát Groucho Marx, ugye, és a marxizmus ról volt itt szó. Köszönöm szépen, ezt meg kell mindenképpen tapsolni az ön szenvedélyes fellépését. Most pedig a bizottság képviselőinek, Izabel Gászon asszonynak adom meg a szót. Très euh, Tehát képviselő hölgyek és urak, nagyon rövid leszek, megvizsgáltuk a Sure jelentéstervezetet nagy érdeklődéssel. Engedjék meg, hogy most csak a külső politikákkal foglalkozzak. Valószínűleg nagyon sok olyan gondolatot osztunk, amelyet többen megfogalmaztak. Most az Európai Parlamenttől arra számítunk, hogy az Európai Unió mint globális szereplőnek a tevékenységgel kapcsolatosan még erőteljesebben nyilvánul meg, többek között költségvetési szempontból, ezt ajánlom a figyelmükbe. Ezen felül a humanitárius segélyeknek a célkitűzései és a fejlesztési politikáknak a célkitűzései, illetve az Európai Uniós értékeknek a védelmezése mind további kidolgozása szorulhat akár, és azt hiszem, hogy nagyon világos módon fogalmazódhat meg majd a jelentésben. Felfigyeltünk arra is, hogy talán kicsit summásan fogalmaz a jelentés egy olyan témában, amelyről szó esett nevezetesen a változó világról szóló passzusában. Itt arra gondolok, hogy milyen változások következnek be és következtek be azon országokban, amelyekkel együtt működünk. Ezek mind-mind azt hiszem, hogy eléggé ö, egyedi megközelítést igényelnek, úgy gondolom, hogy ez meghatározó a jelenlegi Európai Bizottsági tevékenységben is, és erre utalt többek között Görenszúr. úgy gondolom, hogy ennek akár meg lehetne egy erőteljesebb kidomborítása a Súre jelentésben. És hát hagyj ide ki még az Európai Unió, a bizottság és a tagállami együttműködése is. Talán itt is lehetnénk még ambiciózusabbak, feltéve, hogy az Európai Parlament ez irányba tolja el a dolgokat, nagyon lényeges e tekintetben az átláthatóság és erre vonatkozóan megpróbáljuk a lehető legjobban megfogalmazni ambícióinkat azért, hogy teljesítjük a célkitűzéseinket. Ezek azok az elemek, amelyek kiemeledők a 28-aknak a munkája tulajdonképpen ilyen értelemben picit hátrébb szorult a Súrej jelentésben. Elnök, köszönöm szépen, Görenc úrnak megadom a szót kivételes jelleggel. Köszönöm szépen, elnök asszony! Gyakorlatilag, ha jól hallottam, arról van szó, hogy ön most a tisztelt asszonyom arra hívott fel minket, hogy legyünk ambiciózusabb a költségvetési igényeinkben. Lenne egy pár kérdésem. Az első a következő. Az Európai Fejlesztési Konszenzus amely 0,8, illetve 07 tizedes növekedést irányul, irányít elő, elegendő-e vagy sem? Amennyiben elegendő ez a mérték, akkor gyakorlatilag csak arról van szó, hogy az uniós, a tagállamok hogyan osztják meg az erőfeszítéseket egymás között. Amennyiben viszont az Európai Uniós részarány növekszik a 0,7 belül, akkor gyakorlatilag a tagállami hozzájárulások csökkenni fognak. Viszont, hogyha növekedésről beszélnénk, akkor az Európai Bizottság, önök készen lennének-e arra, hogy ugye van a fejlesztési főgazgatóságuk, tehát lesz -e támogatottságuk arra, a bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről, hogy felül kerekedjen -e azon összegeken, amelyek a pénzügyi perspektívában szerepelnek. Mert ha növekedésre kerülne sor, én ebbe nem haboznék, akár még azt is, hogy javasolhatnám, hogy duplázzuk meg a költségvetési forrásokat. El tudják képzelni ugyanakkor azt, hogy milyen konfliktusba kerülnek majd mind azokkal, akik egyéb szakpolitikákat képviselnek én megpróbálok a magam részéről realistább lenni, és azt mondani, hogy talán a meglévő erőforrásokat kellene jobban közösen felhasználni, tehát a bizottságit és a 27 költségvetést. Úgy gondolom, hogy a legbiztosabb módszer arra, hogy biztonságosan haladjunk előre, az, hogy az Európai Uniós fejlesztési politikát ilyen módon közelítjük meg. Elnök Berman úrnak megadom a szót, Kettő hasonló kérdésem lenne. Először is. Hatalmas nyerességet várhatnánk el attól, hogy még jobban igénybe vesszük azokat a finanszírozási eszközeket, amelyeket innovatívként szóltunk megnevezni, és amelyek lehetővé teszik például, hogy a hiteleket garantáljuk, a lövezők, együttműködjön a fejlesztési bank, az Európai Fejlesztési Bank, az EIB és a helyi fejlesztési bankok az Európai Bizottsággal együtt természetesen fellépve, úgy gondolom, hogy a e tekintetben sok lehetőségek vannak, és a tekintetben is, hogyha jobb lenne az együttműködés az európai tagállamok és az Európai Bizottság között, ha még inkább a partnerség nyilvánul meg, a felelősség teljes fellépés, a érintett országok között és a bizottsági, bizottság között. A 28. szereplő, a bizottság igazándiból egy koordinátori szerepet kellene igazándiból, hogy betöltsön. És kérdésem az, hogy mit tettek azért, hogy ez teljesüljön. Mert hogyha valóban ambiciósabbak akarnak lenni, akkor ez egy jó dolog, hogy ezt mondja nekünk, de azt hiszem arra is szükség lenne, hogy önök is tükörben nézzenek. Elnök, Köszönöm azt, hogy megadom önnek a szót azért, hogy válaszoljon az utolsó kérdésre két percben röviden világos az, és rövid leszek, hogy egyfajta háromszög létezik. És hát e ez egy munka megosztás is a tagállamok és az Európai Unió között. Milyen fejlesztés fejlődéseket lehet még megcélozni a közös fellépésben a tagállamok és az unió között. Ez az egyik ilyen lehetőség, és aztán van egy harmadik lehetőség, az, amire utalt ö, Berman úr, az innovációs, az innovatív finanszírozások. Mi dolgozunk mindezen megoldásokon, és jelenleg éppen a költségvetési rendeletnek a tervezésén ö, dolgozunk, a blending kérdésben, a e tekintetben javaslatok születtek, és azon gondolkodunk, hogy milyen lehetőségek állnak még a rendelkezésünkre, azon, hogy a közös koordinációt elvégezzük a rendő, a jó munkamegosztásra tekintetben, tekintetben az év végéig az Európai Bizottság javaslatokat fog tenni. A három, három szögnek pedig a harmadik oldala, vagy harmadik sarka a költségvetés. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy döntésekre lesz majd szükség, mérlegelésre, hogy minek a javára vagy kárára jussanak a források, és e tekintetben az európai politikusok, vezetők nyilvánvalóan felteszik majd azt a kérdést, hogy a fejlesztése szánt részarány hogyan alakuljon. Ugye ott van az Európai Bizottságnak a felelőssége a költségvetés tekintetében a fejlesztés politikára vonatkozóan. Ez a részarány, ez nagyon jelentős volt a korábbi években. Most jelenleg 18%-nál tartunk nagyjából a számításaink szerint az Európai Uniós támogatások egészét figyelembe véve. Az európai állami támogatás, vagy fejlesztési hivatalos támogatás 0,46 századot tesz ki az OECD számai adnak erről számot, mégpedig múlt héten és hát a 0,7 tizedhez kellene, hogy eljussunk a következő öt évben, de amennyiben ez a nagyon meredek növekedés bekövetkezne, és amennyiben a volumene az európai költségvetésnek, amelyet erre a célra szánunk változatlan maradt volna, akkor gyakorlatilag csökkent volna az Európai Uniós részvállalás. Na most, hogy jó-e vagy nem, ez egy, ez egy politikai kérdéskörnek és felelősségi kérdésnek a megválaszolásán múlik. Köszönöm szépen, megadom Haug asszonynak a szót. Muss ich einfach antworten. Egy-két dologra azért válaszolnom kell. Először is ott kezdem, amelyet, ami fontos lehet a illetve konkrétan fontos lehet a DEVE számára. A Surás Szakbizottság feladata az, hogy megfelelő eszközöket követeljünk, megfelelő pénzt követeljünk a, fogla- a fejlesztési politikának, de nem a feladatunk az, hogy a fejlesztési politikát kialakítsuk. Ez sok dolog, és három bekezdésben ezt fel is vettük, ahogy mondtam, a klímaváltozással kapcsolatos harc költségei, ezek is nagyon fontosak számunkra, és nem hiszem, hogy ez vitatott lenne a szakbizottságon belül. Tehát mindannyian egyetértünk ebben a pontban. Hogyha Thijs Bérmánt meghallgattam, és már többször vitáztunk, sok minden benne van a régi dolgokból lehetséges, de a kollégák közül ki gondolja komolyan azt, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament kész a forradalomra. Amit eh, szeretnénk, az egy reform. A forradalom nem lesz, legalábbis nem az Európai Unión belül. Németországról nem szeretnék eh, beszélni, nekem még soha nem sikerült a forradalom, de meglátjuk. Ezért az is egyértelmű, hogy nem szabad engednünk néhány tagállam nyomásának. 5-6 tagállam van, amelyek nyomást gyakorolnak ránk, és úgy gondolják, hogy a kisebb európai költségvetéssel a saját otthoni adóságaikat tudják csökkenteni, amelyek egyébként háromszor magasabbak, mint a mi kiadásaink egy évben. Természetesen ez butaság. A mi keretünk az fix, meg van határozva, ami pedig a szerződésekben. Ezt el lehet olvasni. El lehet olvasni, mi a felső határa a saját bevételeknek. Ez 1,3%-a a kifizetéseknek. Ez eléggé száraz dolog, de tudni kell azt, hogy semmi esetre sem szeretnénk ezt a szintet, és arra nem használtuk ki ezt a szintet. 2011-ben 2,03% volt, és hogyha úgy számolunk, ahogy azt a bizottság számolta, akkor 1,06%-on fogunk állni 2012-ben. Mindemellett el kell mondjam azt is, amit Görenz úr is mondott. Többet kell adnunk a fejlesztési segítségre, de viszont az lehet, hogy azt fogja jelenteni, hogy kevesebb lesz a pénzünk a további külső politikákra. Ha a kategóriákat nézzük meg, és azt mondjuk, hogy az Európai Parlament számára az úgynevezett 1A kategóriák, tehát a, a versenyképesség és annak növelése, a hármas kategória minden, ami az állampolgársághoz kötődik, illetve a négyes kategória a külső politikák, ezek mindig is a prioritásaink voltak. És hogyha a prioritásainkat eh, még 20%-kal megnöveljük, és minden mást úgy, hagy, úgy hagyunk, tehát a nagy kiadású blokkokat is, eh, amit Thijs Berman szeretne leküzdeni, akkor is eh, még a 2013-as árakkal számolva 101 nál leszünk. Vagyis mit jelent ez? Ez egy vicc. Nem kell senkivel sem vitatkoznunk, csak a tanácssal. Csak a tanácssal. És el kell mondjam, hogy az Európai Bizottság az igazgatói szinttől lefele, most mindegy, hogy milyen főigazgatóságról beszélünk, mindenki azt mondja, hogy szuper, tegyék ezt, igen, ez kell, ez fog minket erősíteni. Hát kérem, akkor ezt mondják el a biztosaiknak is. Barózónak van egy úgynevezett eh, task force, egy munkacsoportja, ennek Barózó az elnöke, ők, ők foglalkoznak a következő pénzügyi tervvel, Barózó az elnök ennek, és öt biztosa van ennek a task force-nak. Hán, Csolos, eh, Jürgen Quinn, Andor és Lewandowski. Tehát nyomást kell gyakorolni a bizottságon belül is. Egyedül nem tudjuk ezt elérni, mert hogyha az Európai Bizottság előtérbe kerülne, mint ahogy azt már többször is tette, és eh, a, ha a tanács titkárságaként eh, eh, lép fel, akkor nem igazán tudunk a tanácssal szembenézni. Tehát a bizottságnak velünk együtt kell fellépnie. Ez nem kérdés, hogy mi készek vagyunk erre és ezt nem csak szociáldemokrataként mondom, hanem a, a szakbizottság elnökeként, talán parlament is úgy gondolja, nem csak a mi szakbizottságunk. Az helyes, hogy több ambícióra van szükségünk, de ez nem csak a parlamenti képviselőkre vonatkozik, ez vonatkozik azokra is, azokra az intézményekre is, akik képesek arra, hogy jogalkotási javaslattal éljenek. És hogyha azt halljuk plegykaként, hogy ez a jogalkotási javaslat június végén minden lesz, csak nem ambiciózus, akkor az egy hiba, és ezért eh, meg kell próbálnunk, most április van, ugye ezt meg kell állítanunk, hogyha meg lehet állítani, és kérem, hogy eh, hogy, hogy foglalkozunk ezzel a témával, a bizottságnak és eh, foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, a tagállamokkal együtt. Már többször elmondtam azt, hogy a tagállamok eh, képzik a tanácsot. Ők nem európai intézmények, nem úgy, mint a bizottság, vagy akár az Európai Parlament. Ők eh, egy rakás igazából, és csak a saját érdekeiket nézik, és azt, ami otthon sikerként eladható. Csak ezt érdekli őket, más semmi. És ezt akkor is elmondtam volna, hogyha a saját pártom adta volna a kancellárt Németországban. Az előző pénzügyi tervben is kritizáltam ezt egyébként. Lehet, hogy lassan most be kéne fejeznem. Kicsit rutinszerűvé válik ez, de ez gyakran frusztrálóvá is válik. Az Európai Parlament azon kell, hogy legyen, hogy elegendő eszközt követeljen, nem csak táblázatonkat adunk ki a Sure szakbizottságban, ennyi legyen a fejlesztési segítségnyújtásra, vagy a harmadik országokkal történő együttműködésre. Szerintem ezt kategóriánként kell néznünk, és úgy gondolom, hogy most már ott tartunk a Sure Szabizottságban, hogy több pénzt követelünk, mint amennyit most jelenlegi pénzügyi keretben kaptunk. És ezért hiszek abban, hogy jó érvekkel rendelkezünk a fejlesztési segítségnyújtás számára is, és remélem, hogy a kollégák, akik most velünk együtt vitatkoztak, ők majd júniusban a szakbizottságunkat illetve az Európai Parlament álláspontját támogatni fogják akkor is, hogyha nem százalékosan értenek mindennel egyet, ez soha nem lesz így. Én sem értek mindennel százszázalékosan egyet, de hát eh, kompromisszumokra szükség van, és ahogy mondtam, a forradalom biztos nem lesz. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hogy megosztotta velünk eh, ezen gondokat, amelyekkel szembesül a munkája során. Javaslom, hogy most éljünk át a hatos napi rendi pontra az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alap ez a témánk. Ez a az AIDS, a tuberkulózis, a malária elleni küzdelmet célzó globális alap meghívást kapott a bizottságunktól azért, hogy a mai napon prezentálja nekünk azokat az intézkedéseket, amelyeket meghozott a visszás felhasználásokkal kapcsolatosan. Olyan is támogatásokról van szó, amelyekben négy afrikai ország részesült, és e tekintetben az Európai Bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti az alapnak, a globális alapnak nyújtatott támogatásokat mindaddig, ameddig a kivizsgálás nem zajlik le e tekintetben nagyon fontos lenne tudnunk azt, azt is, hogy a globális alapnak milyen prioritásai lesznek a következő periódusban, és az UN Gas elé mit fog terjeszteni. Hogy adjam meg most a szót Stephen Emblednak, aki a forrásoknak, a mobilizációjának az igazgatója a globális alapnál. Köszönöm szépen, elnök asszony! A globális alapnak a nevében, hagy mondjak, személy szerint is köszönetet a meghívásért, önnek is, illetve a szakbizottságok valamennyi tagjának is. Ez most lehetőséget ad számomra, hogy olyan információkat szolgáljak az önök számára, amely kiegészítik mindazt, ami a médiumokban megjelent. Ha megengedik, angolul tenném meg a prezentációmat. Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért. Örülök annak, hogy meghívtak bennünket, Sven Robinson kollégám is itt van, ő a parlamenti kapcsolatokért felelős, és mi kértük ezt a lehetőséget, mert úgy véljük, hogy nagyon fontos az, hogy a döntéshozók, mint ahogy önök is, megismerjék a teljes képet, és megértsék azt, hogy a globális alap hogyan próbálja megakadályozni a visszaéléseket, és hogyan próbáljuk kialakítani az érotoleranciát. toleranciát. A háttere annak, hogy itt vagyok ma, azt szerintem sokak számára ismert, de hadd ismertessem ezt röviden. Január végén volt egy félrevezető cikk az Associated Press-ben, és a főszerkesztő azóta már elismerte ezt, és egy szenzációhajház főcímet fogalmaztak meg, és ez nagy port kavart a globális, a globa, a, a, az alapítványunk hátrányára. És ahogy az elnök is elmondtam, az Európai Bizottság is donora az alapítványunknak, és szeretnék elmondani néhány dolgot. Az cikk információja négy esetet említ, amely korrupciós eset volt, a Global Fund ezeket feltárta, és azonnal intézkedett ezekkel kapcsolatban, és nagyon szigorú intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ezeket orvosolja. Ezek 2009-re nyúlnak vissza ezek az események. Egy kicsit váratlanul ért ez bennünket, és a Global Fundnak figyelem kell ezt vennie, Ezeket az eseteket bemutattuk, fel, bemutattuk azt is, hogy milyen mit tettünk, az Európai Bizottság előtt is feltártuk ezt, illetve az EU tagállamoknak is elmondtuk. Mindezt decemberben közreadtuk ezen mérlegelésekről szóló jelentést, és a testület tagjai elégedetnek, elégedettek voltak a négy eset lezárását illetően, és következtetéseket is levontunk ebből. Ezt a jelentést a websájtunkra is elhelyeztük, és az az újságíró, aki az érintett újságcikket írta, ő úgy gondolta, hogy valamilyen fajta titkos dokumentumot szerzett meg, és úgy gondolta, hogy olyan információkkal szolgál, amely nem ismert a szerepvállalók számára. az a figyelem, amit ez generált, az megnövelte a nyomást az adományozóinkra, és eh, ahogy az adományozóknak is, nekünk is zéró tolerancia eh, a politikánk, ezt követjük az zéró toleranciát, és egy eh, külön testületi ülésen februárban kiegészítő intézkedéseket tettünk, és ezeket be is jelentettük, erre majd később visszatérek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy mondjunk néhány szót a biztosítéki rendszerünkről, amelyek már az első nap óta, 2001 óta életben vannak, hatályban vannak. Ekkor hoztuk ezt létre, és 2002 óta alkalmazzuk ezeket. Mindezek során úgy vélem, hogy nagyon fontos rámutatni arra, hogy a biztosítékok egyik szintje az a nyomozati igazgató, akinek nagy hatásköre van, ez az igazgató vizsgálhatja a programjainkat, és a átláthatóságot is biztosítja. Az igazgatónk mindenképpen szeretné fenntartani ezt az átláthatóságot. Úgy gondoljuk, hogy ez elrettentően is hat, és az adományozóknak, a donoroknak ez mindenképpen egyfajta biztosítékot jelenthet, és így tudjuk biztosítani azt, hogy a pénz elér a kedvezményezettekhez. A főigazgató maga is eléggé az igazgatót is rosszul érintették ezek a cikkek, és aznak ellenére, amit a cikkek sugaltak, a problémák eh, valóban tényleg súlyosak voltak a négy ország esetében, azonban ezek a eh, problémák eh, nem általánosíthatóak a Global Fundra. Az a minta, ami ebből származik, tehát ezek a példák nem elegendőek. Hadd beszéljek a hat szintjéről a biztosítékoknak, és Elnézéseket kérem, hogy kicsit túl sok szakszót fogok uh, használni, nem szeretnék túlságosan részletes lenni, de vannak úgynevezett ö, uh, ö, um, um, kedvezményezettek, ezek lehetnek minisztériumok, stb. Az első lépésként uh, megvizsgáljuk a belső ellenőrzést a kedvezményezetteknél, a fő kezdeményezeteknél azért, mert nincsen minden országban a Global Fundnak munkatársa, és szeretnénk a lehető legalacsonyabban tartani a költségeinket, és megpróbáljuk elérni azt, hogy a lehető legtöbb pénz elérjen az adományozatoknak. Vannak ügynökségek, vannak audit cégek, akik együttműködnek velünk, ők értékelik a menedzsmentet, a kezelést, ami az ország szintjén történik. Gyakran az az elképzelés, hogy nagyon centralizált rendszerben működünk, és nem igazán követjük, ami a helyszínen történik, de kapcsolatban vagyunk olyan személyekkel, akik értékeléseket készítenek, és három havonta, de legalább hat havonta nyomon követik azt, hogy mi történik a helyszínen, mind a programozás, mind pedig a finanszírozás szempontjából. Ezen kívül azt kérjük, hogy minden fő támogatottunk évente egy auditnak legyen alávetve külső audit cége által. Ez más, mint amit az előbb említett ügynök végez el. Ezen kívül aktív uh, management van a, a titkárság szintjén, ez a negyedik szint, ide érkeznek a kérések, és ezt vizsgálják meg a finanszírozási specialisták, a, uh, operációs, a műveleti specialisták is, és főként a közbeszerzési kérdéseket vizsgálják meg. Végezetül pedig, illetve nem végezetül, van az általános vizsgáló, itt a legt, legjobb gyakorlatot vizsgálja meg, a multilaterális intézményekkel kapcsolatban a mandatumot vizsgálják meg, gyakran rendelhet el vizsgálatokat, lehet, hogy hetekre elküldenek az adott országba valakit, és ott értékeli azt, hogy mi történik a dokumentumokkal, és akár 250 ezer dokumentumról is szó lehet, ezt mind át kell nézni annak érdekében, hogy valóban megvizsgáljuk azt, hogy jól kezelik-e az alapokat. Ezen kívül van egy testület, ahol minden kedvezményezet, illetve a donor képviselve van, és ez is megvizsgálhatja a megfelelőséget. Azt is fontos tudni, hogy 2009-ben már problémákat láttunk, főként Mauritániában, és 2009 végén számos reformot vezettünk be, amelyet az elmúlt év októberében is lefektettünk eh, egy dokumentumban, amely a hatékonyabb Global Fund működését célozta meg. Ezt a dokument, ez a dokumentum foglalkozik a pénzügyi vizsgálattal és elnőzéssel, és ezt belefoglaltuk, ez ebbe belefoglaltuk azt is, hogy a helyszínen lévő támogatási ügynök, ügynökök jobban foglalkozzanak az ellenőrzéssel, és megnéztük azt is, hogy hogy eh, hogyan lehetne az erőforrásokat növelni a helyszíni ügynökök számára. A fontos országokban megpróbáltuk megnézni a programokat eh, nem csak a megfelelés szempontjából, hanem a program kialakításának minősége szempontjából is plusz biztosítéki politikákat vezettünk be, intézkedéseket vezettünk be, ahol a Global Fund vagy nem alapon működött, csak visszatérítési alapon, tehát később vezettük vissza a pénzt. Főként olyan helyeken, ahol az intézményi kapacitás gyenge volt, és ezen kívül megerősítettük a, az általános vizsgáló mandátumát abban a tekintetben, hogy tovább vizsgálódhasson, például Mali esetében. Teljes mértékben támogatjuk teljes mértékben tudjuk, hogy milyen nyomás alatt álltak az adományozók januárban, és február elején volt egy külön testületi ülés, ahol plusz intézkedéseket fogalmaztunk meg, megkétszereztük a vizsgáló igazgatónak a, a támogatottságát, ezen kívül erősítettük az intézményi ellenőrzési kapacitást, a fő kezdeményezettek tekintetében meggyorsítottuk a, az, ország alapú megközelítést, és koncentráltunk arra, hogy a titkárságon legyenek közbeszerzéssel foglalkozó munkatársak, meg újra programoztuk a munkatársakat, tehát 27 kollégák kerültek át más helyre annak érdekében, hogy jobban tudják ellenőrizni a dolgokat, és ezen kívül még megerősítettük a szerepüket, az azt jelenti, hogy nem csak a fő kedvezményezeteket tudják megnézni, hanem az alkedvezményezeteket is. Nagyon fontos azt tudni, hogy még a fő kedvezményezeteke van szerződésünk, lehet, hogy a kedvezményezeteket is bevonnak, akiket majd később jobban meg kell vizsgálnunk. Ezen kívül egy magas szintű, független áttekintését rendeltük el a, a szabályainknak hat szinten vizsgáltuk ezeket, és megpróbáltunk ezekből tanulságot levonni. Festus Mogai volt ennek az elnöke, a korábbi mocvánai elnök, és a Transparency International tanácsadó testületének tagja, eh, Mark Level, és részt vett ebben, korábbi miniszter az Egyesült Királyságban, volt még öt további tag, akiket jelenleg választunk ki, de három közülük EU tagállamból fog származni, és főként az auditra, korrupció ellenes tevékenységre fogunk itt koncentrálni ennek során, a kiválasztás során. Időközben azt láttuk, hogy az adományozók egy kicsit megosztottak voltak, voltak nagy donorok, mint az Egyesült Királyság, az USA, Kanada, Japán és Franciaország, amelyek továbbra is kitartanak az október ígéreteik mellett, nagymértékű növekedést ígértek, és ettől nem hátráltak meg, még természetesen ők is hangsúlyozták azt, hogy ők sem fogadják el a csalást, és nagyon komolyan tekintik ezeket az ügyeket. Ki kell emelnem, hogy az Egyesült Királyság több mint egy, egy éves multilaterális áttekintést végzett el, és a globális a Global Fund a legmagasabb kategóriában végzett, főként azon eredmények alapján, amelyeket elértünk, tehát a pénzért adott érték, innovatív megközelítés, illetve az átláthatóság, amely alapján mi működünk. Ezen áttekintés alapján az Egyesült Királyság azt mondta, hogy a Global, Global Fundot tovább nagyobb mértékben fogja támogatni. Egy dolog azonban az elmúlt hónapokban nem került megvitatásra, mégpedig a Global Fund munkájának az eredménye, tehát hogy milyen hatással voltak a programjaink. Egy hosszú listát sorolhatnék fel számadatokkal, de csak néhányat szeretnék kiemelni. A visszafogott számítások szerint 6,2 millió, milliárd, millió életet mentettünk meg, ezen kívül segítettünk 3 millió embernek a, az ét gyógyszerekkel. Mikor kilenc éve megkezdtük a munkánkat, akkor nagyon kevés ilyen gyógyszer volt, és nagyon kevesen fértek hozzá az ilyenfajta gyógyszerekhez a fejlődő országokban. Még mi nagyon sok a ránk váró feladat, de szerintem nagyon nagy dolgot értünk el. A malária tekintetében az esetek száma, illetve az öt év alattiak halálozása is nagymértékben csökkent, és 9 millió embert menthetünk meg a tuberkulózistól. Ezen eredmények alapján a millenniumi fejlesztési célkötőzések elérhetőnek tűnnek, és ez nagymértékben függ az elérhető alapoktól is, és ahogy mondtam, számos célkötőzést nem fogunk elérni 2020-ra, de sok mindent elérhetünk 2015-re, hogyha meg lesz a pénz ehhez. Az EU nagymértékben támogat bennünket, 50%-a az erőforrásainknak az, az Európai Unió tagállamaiból származik, illetve az Európai Bizottságtól származik. Számos ország és az Európai Bizottság is visszatartja az alapokat, a támogatást, és hogyha ez a nyár után is folytatódik, akkor nem tudunk támogatást nyújtani, olyanokat, amelyeket már a testületünk jóvá hagyott. Ez akadályozza majd az életmentő intézkedéseket is, pedig az, sokatnak erre szükségük van. Azzal szeretném lezárni, hogy az önök szakbizottsága tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig az EU alapok lehető leghamarabb biztosítsák számunkra a támogatást. Nem szeretnénk, hogyha félrevezető cikkek eltántorítanánk önöket. Mi tovább is szeretnénk fenntartani a rendszerünket, és, az, és hogy mondjam el még egyszer, hogy a főigazgatónk továbbra is szeretné folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, folytatjuk a reformokat, fenntartjuk az átláthatóságot a munkán körül. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Mitchell úr két szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Emlád úrnak a mondandójáért, és azért, hogy eljött hozzánk. Úgy tudjuk, hogy az, az egyik legjobb szakember. Egy átfogó jelentést kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy mi is a helyzet. A múlt héten Bill Gates is itt volt nálunk, és ő is elmondta azt, hogy időközönként vannak olyanok, akik visszaélnek a pénzügyi alapokkal, és saját maguk költik el a pénzösszegeket a tagállamokban. Persze vannak olyan részviselők is, akik visszaélnek hatalmukkal, de azért a legtöbb esetben ez nem így van. Nem lehet mindenkit elítélni néhány ember cselekedeteiért. A, a legszegényebbek sok esetben nem csalnak, és azok, akik ezt teszik, eh, teljes mértékben aláássák a célkitűzéseinket. Gates úr azt is elmondta, hogy mennyire fontos a jó dolgokra alapozni és építeni. Egy átfogó eh, előadást hallottunk, és eh, az ilyen típusú átfogó előadások fontosak és különösen ezen a területen fontos elkerülni a csalást. Meg kell győzni az embereket nehéz időkben azt, hogy ö, vállalják a 0,7%-os kötelezettség vállalásukat a továbbiakban is. Én üdvözlöm ezt a jelentést. Lehet, hogy Emblad úr, vagy pedig a bizottság válaszolhat a kérdéseinkre az elnök asszony majd ezt megteszi. Kesmen úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatom mindazt, amit Mitchell úr az előbb elmondott. Köszönetet mondok Embland úrnak a beszámolójáért. Az egyik AKC bizottságban is elhangzott már ez a előadás. Tehát üdvözöljük ön, önt itt a politika világában. A, az, amivel foglalkozik, szinte naponta érinti a világok embereit, és leginkább a legszegényebbeket. Üdvözlöm azokat az akciókat, amelyeket elindítottak, és, a, és ahogy hallottuk, Botswana volt elnöke foglalkozik egy vizsgálattal, ezt is üdvözöljük. A bizottság is foglalkozik a témával, és ez nagyon megnyugtató. A csalás szintje természetesen nem érint minden programot, hanem itt négy programról van szó, a csalás százalékát figyelembe lehet venni, de a, itt a saját tagállamaink költségvetésére kell utazni. Mindig a kontextusban kell tanulmányozni a helyzetet. Minden fillért, amit csalással érnek el, büntetni kell. Én azt hiszem, hogy más is támogat abban, hogy a befagyasztott összegeket mindenképpen fel kell szabadítani, fel kell oldani. Ez, erről már Fibax biztos úr is beszélt, hogyha csalásról beszélünk, akkor a költségvetésnek egy bizonyos százalékát vissza kell tartani. Pivax biztos azt mondta, hogy ezzel is hozzá lehet járulni az EU költségvetéséhez. Persze ez nem lehet politikai indoklás, mert a globális alap megtette a megfelelő intézkedéseit, ahogy hallottuk. Természetesen ezeknek az intézkedéseknek nem lehet kihatása a munkára az adott országokban, és a tehát zár, zárolt összegeket mindenképpen fel kell szabadítani. Használhatjuk itt is azt, hogy mindennek minden jó, ha a jó a vége egy folyamatnak. Éppen ezért támogatjuk a globális alap munkáját. Ne felejtsük el azt, hogy mindaz, amit mi teszünk, az, az segít másoknak is, és mások is kihatá másokra is kihatással van ez. Tudjuk azt, hogy az AIDS területén is mennyi embert tudtunk segíteni, aztán mennyi szegény gyereket, árva gyereket tudtunk segíteni az alap segítségével. Éppen ezért az árult és befagyasztott pénzösszegeket mindenképpen rendelkezésre kell állítani ott, ahol erre szükség van. Azt hiszem, hogy a többi kollega is ezt támogatja. Köszönöm. Mm, Görenc úr kap Köszönöm, elnök asszony egy olyan problémával foglalkozunk, amely nem könnyű probléma, és a parlament is érzi azt, hogy a probléma súlyosbodik. Mert hogyha egy ilyen probléma felmerül, akkor ö, ö, számos kollega tesz fel kérdéseket, és joggal teszik fel a kérdéseket. Természetesen ments, a bizottság mentségére mondom, hogy a bizottság nem tud kiegészítő összegeket rendelkezésre bocsátani. Ami a helyzetet bonyolítja, az az, és az Európai Parlament is ezt mindenképpen követeli, hogy, a, hogy nulla kockázatot kellene mindenképpen biztosítani. De a betegek számára is biztosítani kell a nulla kockázatot. Ugye, hogyha nem kapják meg az AIDS betegek a gyógyszereiket, akkor egy konfliktus helyzet alakul ki. Mit tudunk tenni ebben az esetben? Azt hiszem, hogy nem kell túl dramatizálni a helyzetet, mert nekem elmagyarázták, hogy a globális alap, amely a nemzeti államok tól és a bizottságtól kapja meg a támogatást, nem kapja meg a pénzt januárban, január 1-ével. Tehát, hogyha a pénz később érkezik, akkor ez problémát okoz, különösen az AIDS betegek esetében, mert az AIDS betegek nem kapják meg a ö, ö, gyógyszereiket, és ez hatalmas problémát okoz. Tehát a betegek 0%-os kockázata tehát már nem tudjuk biztosítani. Nekem nincsen ö, megoldásom erre a problémára, de felkérem a bizottságot, hogy gondolkodjon el velünk együtt ö, arról, hogy mit lehetne tenni, milyen ö, lehetségek ö, léteznek. Ugye itt a globális alap ö, alapot nem szabad elítélnünk, mert a globális alap nem tud mindenkivel foglalkozni egészen az AIDS betegeknek szétosztott gyógyszerekig. A globális alap szerintem példamutató munkát végez, de azt hiszem, hogy itt ebben az esetben azokat kellene, e, azokkal kellene foglalkozni, akik felelősek voltak, akik a konkrét e, projekteket nem megfelelő módon valósították meg. Össze kell mindenképpen egyeztetni a két nulla e, kockázatot, tehát hogyha az Európai Unión belül is létezne ez a nulla kockázat, akkor minden, minden alapot fel kellene szabadítani természetesen itt vigyázni kell, mert mindez a populisták malmára hajtja, hajthatja a vizet. A bizottságnak is óvatosnak kell lennie, de most már azt hiszem, hogy túlságosan sokat, sokáig volt óvatos a bizottság. Barks biztos úr is elmondta, hogy mindent meg kell tenni most már ezen a területen, meg kell köszönni a bizottságnak az elvégzett munkát. A tagállamoktól is ugyanezt kell kérni. Én olvastam az egyik tagállam fejlesztési miniszterével azt a riportot, amelyben azt mondja, hogy a korrupció is megöli a rendszert. Természetesen a szabályokat figyelembe kell tartani, de túl kell menni ezen a folyamaton. Ezeket a nehézségeket mindenképpen mm, meg kell oldani. Egy olyan csapatra lenne szükség, amely amely azonnali segítséget tud nyújtani akkor, amikor egy kedvezményezett abszorpciós kapacitása nincs biztosítva. És azt hiszem, hogy ez mindenki számára megfelelő kimenetelt jelentene. Köszönöm szépen. Deva úr, ön kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ben doktortól azt szeretném megkérdezni, hogyha a globális alap egy, egy ilyen jó intézmény, miért fagyasztotta be a pénzeiket a bizottság, akkor mi ez a konfúzió, ez a zavar? Miért van? Emblad úr, kérem, hogy válaszoljon röviden. Mielőtt a bizottság kap szót, köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért és a megjegyzésekért. Vannak olyan kérdések persze, amelyek nem közvetlenül nekem szólnak, és majd a bizottság képviselője válaszol rájuk. De én az én beszámolomban utaltam arra, hogy nagy a, hat, nagy a nyomás a különböző helyszíneken, elmélyült elemzést végeztünk, és most már nem, december óta nem írhatunk alá új támogatásokat, és természetesen mindez kihat azokra, akiket szolgálunk a elfogadás után általában egy év alatt, az egy év során alá kell írni a támogatásokat, a kérelmeket. Aztán teljes mértékben értjük a, azt, hogy a bizottságnak szüksége van az intézményes értékelésre, egyfajta nyomon követésre. Mi is együttműködünk ebben a folyamatban a bizottsággal. Genfben már tanácskoztunk e témáról. Aztán elköteleztük magunkat az átláthatóság biztosítása mellett, az érintett felek és az adományozók, a donorokkal is tárgyaltunk. Köszönöm. Még majd folytatjuk a vitát később, de most az Európai Bizottság képviselője, Riera úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm, hogy lehetőséget kap a bizottság is, hogy elmagyarázza a helyzetet. Elsősorban a magyarázatokra és a vitára szeretnék alap, alapozni. Február 16-án a Strasburgi plenáris ülésen Pibax biztos elmagyarázta, hogy mi is a helyzet. Erre szeretnék tehát alapozni én is. A bizottság részt vett játszva a szerepét a globális alap munkájában a nulla tolerancia területén a bizottság folyamatosan támogatta az összes erőfeszítést, amelyet a titkárság tett, hogy megerősítse a kapacitását, és mindig is támogatta azt, hogy, hogy a fő felügyelő munkáját is, mindig támogatta a főfelügyelő munkáját is. Görens úr és utalt bizonyos dolgokra, itt a nulla tolerancia politikájára, a nulla eh, tolerancia a csalás területén is létezik, és, és eh, a támogatásban is mindazok számára, akikre, akiknek szükségük van a támogatásra. Volt egy audit vagyis folyamatban van még mindig, aztán 2009-ben egy másodikat is elindítottunk nemzetközi szervezetekkel, és a 2009-es auditálás eredményét, eredménye nagyon pozitív volt. Néhány gyenge pontot találtak a globális alap működésében, elsősorban a, azon intézményekkel kapcsolatosan, akik a pénzügyi területen működnek, tehát a globális alap pénzügyi területén. Itt több átláthatóságra lenne szükség, Ebben a kontextusban, ebben a keretben folyt tehát az auditálás, a visszaélések nyilvánosságra kerültek, és a bizottság tehát kinyilvánította a nulla toleranciát a csalás sok területére vonatkoztatva. Nagy, nagyon jól tudjuk, hogy milyen súlyos ez a helyzet. Éppen ezért felgyorsítottuk a, az auditálási folyamatot, ahogy Emblad úr is elmondta, szoros kapcsolatban vagyunk a Globális Alap titkárságával, és folyik az auditálás felgyorsítottuk ezt a folyamatot, várjuk az eredményeket, amelyek valószínűleg május végére meg is születnek, vagy júniusra, és hogyha az auditálási eredmények pozitívak, amelyek, amelyet várunk, akkor természetesen felszabadíthatjuk majd a befagyasztott pénzösszegeket a nyár vége felé. Szeretnénk arra is rámutatni, hogy ez a, a bizottság auditálási folyamata teljes mértékben megfelel a szabályoknak, tehát egy független auditáló szervről van szó, amely végzi a munkát, támogatjuk a, ezt a munkát, és reméljük, hogy nagyon gyorsan megszületnek az eredmények, és az Európai Parlamentet is informálhatjuk majd arról, hogy az auditáló szerv pozitív eredményeket fog -e közölni, és akkor mm, fel lehet szabadítani a zárolt összegeket. Barks biztos úr tegnap találkozott Görenc úrral is, valamint a Globális Alap európai képviselőivel, és elmondta azt, hogy felgyorsították a munkát, és a bizottság is válaszolni fog a problémára a visszaélésekkel kapcsolatosan. Elkötelezettek vagyunk a globális alap munkája mellett, és támogatjuk az együttműködés, és meg is akarjuk erősíteni az európai tagállamok között a munkát. Így módon reméljük, hogy ezt a problémát is meg tudjuk oldani a lehető leggyorsabban. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Kesmen úr kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék válaszolni nagyon röviden a bizottságnak, és köszönöm a bizottságnak az őszinte válaszát, ami a szeptembert illeti. Én úgy gondolom, hogy a szeptemberi cél az túlságosan távoli, és június kell megcélozni. Ugyanis minden intézmény illetően ugye a határidőket tehát meg kell változtatni mert P-Banks biztos úrnak is lesznek más feladatai is. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy ezt az ütemtervet felgyorsítsuk, mert egy alapról van szó, és vannak ugye a frontvonalban olyanok, akiknek a szükségleteit ki kellene elégíteni. Itt támogatásról van szó, segítségnyújtásról van szó, és egy politikai állásfoglalás kell kialakítani egy sürgős témát, illetően a koordinátorok ülésén majd visszatérünk még erre. Mitchell úr, jó lenne, ha válaszolna arra a kérdésre is, hogy mik lesznek a következmények, hogy, hogyha a bizottság tartja a határidőt, ahogy Keslen úr is mondta, vagy pedig esetleg fel kell gyorsítani ezt a munkát. Riera úr. Szeretnék rámutatni arra, hogy olyan gyorsan dolgozunk, ahogy csak lehet, mármint az auditálási folyamattal ott felgyorsítottuk, és természetesen a befagyasztás felszabadítását a eredményektől függ majd. Reméljük azt, hogy pozitívak lesznek az eredmények, de meg kell várnunk a az eredményeket. Arra is rá szeretnék mutatni, hogy a bizottság hozzájárulása a múltban soha nem ö, volt ö, még eredményes az év utolsó három hónapja előtt. Tehát minden alkalommal meg kellett várni az év vége elejét. Tehát itt adományozókról van szó, ők is várják az auditáló szerv eredményeit, nekik is időre van szükségük még a döntéseikre, tehát erre ismét rá kell mutatni, hogy mi folytatjuk a munkánkat. A múltban soha nem tudtuk fizetni szeptember előtt még. Görenc úr, kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy további kérdésem a bizottság felé. Úgy érzik-e önök, hogy egyes tagállamok és ilyet, akik, amelyek saját maguk is befolyasztották a, a forrásaikat, azon vannak, hogy azt mondják, hogy a bizottság fagyasztotta be a pénzeket, és hát gyakorlatilag ezen államok a saját felelősséget átterhelik a bizottságra. Yes, sorry to, to, to intervene. I, I think that... Igen, akkor azt hiszem, hogy a múlt héten tehát találkoztunk a, a globális alap európai képviselőivel, és ha megnézzük a helyzetet, vannak bizonyos országok, amelyek úgy gondolják, hogy nincsenek olyan helyzetben, hogy megfeleljenek bizonyos feltételeknek. De a legtöbb ország, tehát az európai tagállamok még meg kell, hogy várják a független panel eredményeit. Mondjuk, hogyha júniusban, júliusban pozitívak lesznek az eredmények, akkor úgy gondolom, hogy az egész helyzet meg fog változni, de meg kell várni a, a panel eredményeit. Köszönöm. Köszönöm. Embladur kapszót. Köszönöm, elnök asszony. A jegyzeteimből a jegyzeteimben láttam, hogy Mitchell úr több kérdést is tett fel, de itt inkább a bizottsághoz intézi a kérdéseit. Volt egy olyan megjegyzése is, hogy nem akar több csalásról hallani? Tehát két kérdésem volt a, tehát, hogy önnek megfelele a bizottság válasza, szeretném tudni részben. Az Egyesült Királyság körülbelül 30 multilaterális projektben vett részt, és már bejelentették, hogy bizonyos összegeket csökkenteni fognak. 9 a legmagasabb kategóriába került. Nagyon fontos tehát, hogy a pénzükért megkapják a megfelelő értéket. A második kérdéssel kapcsolatosan, hogy mm, az az ambiciózus ütemterv, amelyről beszélt Riera úr a bizottság részéről, hát eh, igen, mi is ezt az ütemtervet fogjuk eh, követni, és egyetértek azzal, aki azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak egy jelzést, egy üzenetet is kell közvetítenie a nagy adományozók eh, természetesen, és a kisebbek is ezt jelzésnek tekintik majd a bizottság részéről. A fejlesztési főigazgatóság munkájában bízunk, támogatjuk ezt a munkát, és ami a a fejlesztési főigazgatóság és a bizottság munkáját illeti a számos problémát meg tudtunk oldani együtt, ahogy Cashman úr is mondta, lehetnek problémák a menetrend, az ütemterv terén, ami a, a többi képviselő megjegyzését illeti. Egyetértek azzal, amit Kesmen úr mondott, hogy, hogy fontos a zárva gyerekek problémáival foglalkozni, aztán, hogy a, az AIDS ne terjedjen át az anyákról a gyermekekre. Látjuk azt, hogy hogy a válaszok nem mindig megfelelőek, vagy ellentmondásosak a kedvezményezettek terén. Tehát vannak olyan egészségügyi programok, amelyek lehetővé teszik az erőteljesebb választ, a nulla tolerancia ö, politikájáról is ö, számos szó esett már. Azt hiszem, hogy hogy a többi kérdés a bizottságot érinti leginkább. A jelentéssel kapcsolatosan a, akkor kezd, született meg a jelentés, amikor a jelenlegi kormány lépett hatalomra, és azt hiszem, hogy az adományozók tudnának bizonyos kérdésekre válaszolni. Még néhány kommentár. Az Európai Bizottság elindított egy értékelést, egy intézményes értékelést, amely 2009-ben indult számos témát érintenek e, a különböző jelentések, a nyomonkövetés is megvalósítjuk bizonyos területeken, számos kérdéssel kell még a jövőben is foglalkoznunk, amelyekről szó volt. Köszönetet mondok az elnökasszonynak és a szakbizottságnak is. Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk a gondolatait, és lehetővé tette számunkra, hogy hogy ezt a, megértsük ezt a nagyon fontos munkát. Most pedig áttérünk a napirend 15. napirendi pontjára. Ponga úr a jelentéstávú az illegális halászat elleni globális szintű küzdelemről van szó. Ponga úr azonnal megkapja a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szóban szeretném elmondani, hogy a Hadászati bizottság számára milyen véleményt fogalmaztam meg az illegális halászat tekintetében a globális szinten. Hogy emeljem ki azt, hogy mennyire fontos ez a téma, és különösen a fejlesztési szempontból azt hiszem, hogy több pontot kell kiemelni, négyet is egészen konkrétan, miről is van szó? Arról, hogy alá kell húznunk, mennyire fontos a kapcsolat a legális halászat és bejelentett halászat között, és az inkluzív zöld gazdasági növekedés között, amely jelen van mind az Európai Unióban, mind pedig a fejlődő országokban. Az illegális halászatnak a következménye rendkívül súlyos, minden szempontból, környezetvédelmi szempontból, gazdasági szempontból is. A az illegális halászat a fenntartható gazdasági tevékenységnek ártalmas, és ártalmas a bevételek szempontjából is, továbbá káros hatású a hal mennyisége, kihálászható hal mennyiség szempontjából is az illegális halászat elleni harc mindenkit érint, és azt igényli, hogy globális válaszokat találjunk. Továbbá azt is, hogy valamennyi állam aktív szerepet játszon az illegális halászat visszafetésében. De természetes mindezt úgy, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen erőforrásokkal rendelkeznek pénzügyileg az államok. Ugyanis nem lehet ugyanazon feltételek közé szorítani a, az, a fejlődő és fejlett országokat a szakbizottságunk már többször foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a sziget országok, mint a Szent Tömesz és szigetei, arra tart igény, hogy támogassuk őket az illegális halászat elleni tevékenységükben. Éppen ezért emelem ki azt, hogy a halászat számára szánt források áll. Figyelembe vegyük azt, hogy milyen fejlődő országokról van szó, akkor, amikor az Európai Unió a halászati megállapodásokat tárgyalja. Egy további pont az Európai Uniónak a politikájának a kérdése, a szakpolitikákra gondolok. A szakbizottságunk rendszeresen kitér arra, hogy ezen szempontoknak a figyelembe vétele reális valós alapokon kell, hogy nyugodjon. A vállalkozásokra is kitérnék, azokra, amelyek támogatásban részesülnek az illegális halászat elleni harcban. A holisztikus megközelítés nélkülözhetetlen akkor, amikor az illegális halászat ellen kívánunk fellépni. Még azt is hagyj jelöljem meg, hogy április 19-e dél a határideje a módosítók beterjesztésének állok a rendelkezésükre, és mindenféle szövegi javaslattal nagyon örömmel fogok foglalkozni. Elnök asszony, köszönöm szépen, Ponga úr! Megadnám a szót most az Európai Bizottságnak, hogy megtegye észrevételeit. Ponga úr, tevékenységével kapcsolatosan Desiree asszony, illetve Anna-Marie Carmen fog e témában hozzászólni a bizottság részéről. El, la commission souhaite prendre la parole? A bizottság szót kért, vagy nem? Úgy vélem, hogy ebben a fázisban még nem igazán tudunk reagálni a jelentéstevő hozzászólásához. Minden esetre úgy tekintjük, hogy egy munkaanyagról van szó, és ez a munka dokumentum ugyanakkor nagyra értékelhető az Európai Bizottság részéről. Nagyon fontos, hogy az illegális halászat ellen fellépjünk, de ezt az Unió nem teheti meg önmagában. Együtt kell működnünk a világ különböző szervezeteivel és országáival. Nagyon fontos témáról van szó, amely téma különben összefonódik a szervezet bűnözésnek a témájával is. Olyan halászatról van szó ugyanis, amely a fenség vizeken, egy adott állam fenség vizein zajlik, és érintett ezen kívül egy harmadik ország is, amennyiben a harmadik ország hajója végzi ott a tevékenységet. Elnök azt, hogy köszönöm szépen, amit ön mondott, nagyon ö, érdekes és fontos, és pontosan ö, kapcsolódik ahhoz, amivel a szakbizottságunk foglalkozik nevezetesen, hogyan tudunk az adó paradicsomok ellen fellépni, amelyek közre működnek a pénzmosásban. Ez egy folyamatos tevékenység a részünkről, és valóban érinti még a halászatot is. Pongárnak köszönetet mondok a jelentéséért, és át is térhetünk a rendnek a nyolcas pontjára, az 1905 per 2006-os rendeletről van szó, a fejlesztés együttműködés finanszírozás eszközének létrehozásáról szóló rendelet ez, tapasztalatok és jövőbeli kilátások. A szakbizottságunk úgy döntött, hogy proaktív módon közelíti meg ezt a kérdéskört, a finanszírozási eszközöknek a kérdéskörét a külső politikák tekintetében. Mitchell kollégánk foglalkozik ezzel a témával, és most ott tartunk, hogy megvizsgálhatjuk azt az eszközt, amely majd a DCI-t, az ö, együttműködési és fejlesztési instrumentumot hivatott felváltani. Meg kell, hogy vizsgáljuk azt is, hogy a 2013 utáni periódusban milyen hatása lesz a reformnak a finanszírozási lehetőségeinkre. Mitchell úr jelentése beleilleszkedik egy szélesebb vitatott körben, nevezetesen a több éves pénzügyi keretnek a kérdéskörébe. Éppen ezért most ez a hozzájárulása a szakbizottságunknak az eszpecseréhez azt hiszem nagyon gazdagító lehet. Mitchell úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volt már egy eszmecsere, az Európai Unió finanszírozásáról és a jövőbeni kilátásokról az elkövetkezendő pénzügyi keretben is meg kell találni a megfelelő költségvetési lehetőségeket. De azt látjuk, hogy egyre kevesebb a rendelkezésre álló pénzösszeg, egyre több a cél, és fontos, hogy a kohézió alapján célzott kiadásokat vegyünk alapul a jövőben. A különböző pénzügyi eszközöket a megfelelő módon kell alkalmazni és felhasználni. Az én vélemény tervezetemben megpróbálok utalni a jövőbeni eszközök lehetőségeiről, arról, hogy hogyan lehet a különböző eszközöket összeegyeztetni. A tárgyalások már ebben az évben elkezdődtek. Mit is javaslok, mivel lehetne felváltani a jelenlegi együttműködés fejlesztési eszközt? Először is a fejlesztés és az együttműködés területén olyan eszköze van szükség, amely kimondottan a fejlődő országokat célozza meg a Lisszaboni szerződés második cikke értelmében meg, meg kell szüntetni a szegénységet, és a legszegényebb országokat kell megcélozni. Az új eszköznek olyanak kell lennie, amely megfelel a segítségnyújtási kritériumoknak. olyan eszköze van szükség, amely nem vonja kés, kétségbe a, azokat a helyzeteket, amelyek esetében fontos a finanszírozás, persze itt különböző eszközöket lehet elképzelni, az átláthatóságot kell biztosítani az eszközök területén, a különböző eszközök lehetővé kell, hogy tegyék a, azt, hogy kiknek van valójában szüksége a finanszírozására. Az OECD-nek van egy listája a fejlődő országokkal kapcsolatosan, és ezt kell alapul venni a jövőbeni eszközöknek is, tehát olyan országokról van szó, amelyeknek támogatásra van szüksége. A nemzetközi benchmarkot is figyelembe lehet venni, ez azt jelenti, hogy a földrajzi programoknak körülbelül 20 százalékot kell kitenniük a finanszírozás területén, aztán a pénzügyi lehetőségek nem csökkenhetnek, és a legszegényebb országokat mindenképpen támogatni kell a jövőben is. A bizottságnak sokkal erőteljesebben kell a koordinációs szerepét játszania, és az EU költségvetésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy elérje 2015-ig a bruttó nemzeti termék 0,7%-ának a célzott 0,7%-ot. Elnök asszony, az én jelentésem elég hosszú, nyújtottam be módosító indítványokat is, úgy gondolom, hogy itt egy stratégiai jelentésre van szükség, és tükrözni kell a különböző frakciók véleményét, a társadalom különböző rétegeinek véleményét. Vannak makró ökonomiai témák is, vannak kutatással kapcsolatos témák, egyes régiókkal, országokkal kapcsolatos témák. A jelentésemben figyelembe veszem azokat a tapasztalatokat is, amelyek már a múltban is hasznosak voltak. Természetesen rendszeresen felülvizsgáljuk a helyzetet, a jelenlegi eszköznek vannak nagyon erőteljes pontjai, de gyenge pontjai is, és ezeket kell mindenképpen a jövőben megoldani. A szegénység megszüntetése benne van, mint cél a szerződésben is, de természetesen a tematikus területek is fontosak, valamint az egyes régiók és országok figyelembe vétele. A parlament most a tanácssal együtt tudja ezt a témát tárgyalni. A tárgyalások már elindultak, és nagyon fontos, hogy eh, rámutassunk arra, hogy mit is képzelünk el a jövőben a különböző eszközöket illetően. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm. A, most pedig a bizottság képviselője, Gasson asszony kap szót. Köszönöm szépen, ismételten. El kell, hogy mondjam, hogy üdvözöljük a jelentést, Mitchell új jelentését, és osztjuk, osztjunk, osztunk számos megjegyzését szeretnék rámutatni, különösen a kulcs paraméterekkel kapcsolatos 0,7-es célra, és ahogy ő is mondta, ez egyfajta benchmarkot jelenthetne az EU finanszírozás szintjén a fejlődés és a együttműködés területén szeretnék rámutatni arra is, hogy tudomásul veszük azt, hogy, hogy a fejlesztési eszköz figyelembe kell, hogy vegye a különbözőségeket is a fejlesztési célok szintjén különböző, különböző célok, EU-s érdekek is figyelembe vehetők. A legjobb opciókat kell kidolgozni, és ez a az üzenet a jelentéstevő részéről teljes mértékben olyan üzenet, amelyet mi is osztunk. Az is világos, hogy mi is ebbe az irányba szeretnénk menni, Üdvözlöm, hogy a jelentéstevő támogatja azt, hogy különbséget kell tenni a kedvezményezett országok között a különböző cél, célok között, és meg kell célozni a legszegényebb országokat is. Persze különböző típusú együttműködése van szükség, például a feltörekvő országokkal. Tudomásul vesszük, azokat a megjegyzéseket, amelyek a tematikus programokkal kapcsolatosak. Szeretném informálni önöket arról, hogy a jelenlegi szakaszban azt tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet a globális kihívásoknak megfelelni, hogyan lehet a fejlődést és a fejlődő országokat támogatni tematikus programokon keresztül, és a szubszidiaritás elvét is figyelembe véve a regionális programok kapcsán. Azzal is egyet értünk, hogy sokkal szorosabb együttműködésre van szükség a bizottság és a tagállamok között. Ez számunkra is egy fontos terület, és ez is megerősíti azt az óhajunkat, hogy javítsunk a párbeszéden a civil társadalommal, civil szervezetekkel jelenleg a strukturális párbeszéd konklúzióit vonjuk meg, és már ez egy éve folyik a civil szervezetekkel, és elemezzük az ajánlásokat annak érdekében, hogy azok a lehető legjobbak legyenek, és, és a jövőben ezeket alkalmazhassuk. Azt is el szeretném mondani, hogy üdvözöljük a, annak szükségességét, hogy intelligens és rugalmasabb segélyprogramok szülessenek, és megörösítem azt is, hogy mi is gondolkodunk azon, hogy a legjobb tapasztalatokat átvegyük az európai alaptól, és a, ezen fejlesztési és együttműködési eszköz, ö, eszközt segítsük elő. vannak különböző értékelések. A jelentés tervezetben a, van szó a tematikus programokról, bevándorlókat, illetően a menekült ügy is meg van említve. Mindidáig a, a tematikus programok finanszírozása, folyamatos volt, ami az ajánlást illeti a tematikus programok kapcsán, ahogy már mondtam, az az általános vélemény, hogy a tematikus programoknak, kiegészítő programoknak kell lenniük, és az adott országokban létező programokat kell, hogy kiegészítsék. Nem teljes mértékben értünk egyet azzal, hogy az emberekbe ruházunk be. Azt hiszem, hogy az országok szintjén kell együttműködni, fontos, fontosak az országokat érintő programok, tehát a nemzeti programok, és a különböző országok és a programok azok, azok amelyekbe be kell lépnünk, amelyekkel együtt kell működnünk én azt hiszem, hogy ezt így kell értelmezni. Ennyit akartam elmondani, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentését. Köszönöm szépen. Mitchell úr szándékozik eh, válaszolni? Nagyon röviden. Egy nagyon széles körű téma, bizonyos dologban megegyeztünk már, és aztán a... szeretném, hogyha a bizottság ne csak eldon, elgondolkodna a leg kevés, tehát a, a legkevésbé fejlett országokkal való együttműködésről. Már volt szó ugyanis az alapegészségügy, az alapoktatás témájáról. Lehet, hogy itt lehetne bátorítani a bizottságot is mert vannak lehetőségek, de ez, ez, ezekhez lehetőségek, eszközökre van szükség, tehát akkor, amikor elmegyünk Afrikába, és és sok esetben nagyon sokat kell várni arra, hogy a megfelelő pénzösszegek rendelkezésre állnak, mobil alapokat kell felhasználni, és azt látjuk, hogy ahogy Deva kollega is már említette, a komputerek problémáit, melyeket nem tudnak használni. Azt hiszem tehát, hogy az egészségügy, oktatás önmagában nem elég. Tehát eh, oktat, arra kell nevelni, oktatni az embereket, hogy tudják használni a különböző eszközöket. Természetesen nagyon sok a támogatás, például a joggal kapcsolatos eh, problémákra való nevelés, a lehetőségek kifejlesztése is így tovább. Tehát kérem, hogy a bizottság gondolkodjon el ezeken a témákon, például a kutatás, a tudomány terén nagyon nagy lehetőségek vannak az afrikai dél, Afrika, afrikai országok, Ausztrália, van is folynak nagy projektek. Gondolkodjanak el ezeken a dolgokon is. Természetesen, hogyha tűz van, akkor a tüzet el kell oltani, de először egy meg kell a, a tűz, tehát a tűzoltóságot is, és a szolgálatot is alap, alapítani, és utána lehet csak eloltani a tüzet. Köszönöm, Mitchell úr. Hagy emlékeztessek arra, hogy április 13-a 16 óra a határideje a módosítások benyújtásának. Most pedig következik a kilences napirendi pont az EU külső politikája a demokratizálódás érdekében. Svensson úr a szerzője a véleménynek. Ezt a véleményet pedig a külügyi szakbizottság számára készítjük az EU külső politikai és demokratikus érdekében témakörben. Svensson úr, megadom ennek a szót, mégpedig azért, hogy elmondhassa a véleményét. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hat évvel ezelőtt az hiszen Rice, az akkori ö, USA külügyminisztere, Kajróban egy híres beszédet tartott, és azt mondotta, hogy a demokráciának a folyamatát tovább követjük és támogatjuk ezen övezetben, már pedig ezt nem sikerült teljesíteni nyugaton eléggé elegedetek voltak, voltunk a stabilitással, és nem támogattuk azon erőfeszítéseket, amelyek oda vezettek volna, hogy ne kellene módon támogassák a békét és a demokráciát. Månader sedan kunde få av néhány hónappal ezelőtt még senki nem gondolta volna azt, hogy a fiatalok Líbiában, Tunéziában, Egyiptomban készek lennének arra, hogy akár az életük kockáztatása árán is megszabaduljanak az őket elnyomó diktátoroktól. Nem tudjuk, hogy mit fog történni az arab világban, de egyet tudunk. A jövő azt kívánja meg, hogy stabilitás és demokrácia alakuljon ki. A hosszú távú stabilitás csak akkor elérhető, hogyha a demokrácia kerül a legelső helyre. A demokrácia fejlesztése nagyon is aktuális, mert a világon mindenhol láthatjuk ezt, hogy mennyire fontos, de látni kell azt is, hogy milyen fajta felelősségünk van. Fontos arra gondolni, hogy a demokrácia nem csak a szabad választást jelenti, azt is tudjuk, hogy a demokratikus kultúrára és összetartozás érzésére is szükség van ahhoz, hogy a demokrácia valóban megszilárulhasson. Tudjuk, hogy a sajtó és a vélemény nyilvánítás szabadsága és a civil társadalom ki tud fejlődni akkor is, hogyha az állam nem avatkozik bele, és ez a legfontosabb a demokrácia szempontjából. Ez része Részben aggódunk amiatt, hogy az EU beavatkozása túlságosan is politikai jellegű, hogy úgymond beavatkozunk az adott fogadó országok fejlődésébe, és így e, sértjük a szuverenitásukat. Én ezt az aggodalmat nem osztom. A demokráciai fejlődés nagyon fontos szakaszába léptünk, és egyre egyértelműbbé válik az, hogy az Európai Uniónak sokkal bátrabbnak kell lennie, akkor, amikor a demokratikus mozgalmakat, illetve pártokat támogatja. A demokratikus fejlődés támogatása a világon nem csak humanitárius feladat, hanem az EU szerződés értelmében kötelességünk is. És ennek során soha nem lehet szó kulturális imperializmusról, mert az um, embereknek joguk van a saját uh, kultúrájukhoz. Az afgán nők elítélik a talibánt, a kínai diktátor Mao, akit itt tiszteltek Európában, az igenis eh, elnyomó volt a kínaiakkal szemben. Tehát azt jelenti, hogy a demokrácia nem nyugati találmány. A demokrácia egy olyan érték, amely mindenkit megillet, minden egyes embert. És eh, ezeket az értékeket minden egyes kontinensen elő kell segíteni. Amikor demokráciáról beszélünk, akkor egy olyan értékről van szó, egy olyan méltóságról, amely minden embert megillet. Természetesen ehhez időre van szükség, és ehhez türelemre van szükségünk. Soha nem lehet elfogadni azt, hogy félúton leálljunk. Az emberi jogok és a demokrácia egymástól nem elválaszthatóak. Természetesen számos más aspektust is lehet látni a demokratikus fejlődésben, Most ezt, erről nem tudok kitérni a felszólalási időmben. Remélem, hogy számos most fog majd kapni ehhez. Euh, Vannak-e hozzá szólási kérelmek? De, Fizet úr. Donc, monsieur Fizas. Fizas úr, igen. Önél a szó. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, simplemente quería... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindössze a szakbizottságunkat szeretném tájékoztatni az utolsó eseményekről, amelyek a választás kapcsán... Jaj, bocsánatot kérek! Akkor biztos félreértettem, elnézést kérek nagyon. Elnök, elnézést, még nem itt tartunk, hanem az Európai Uniónak a külső politikáját tárgyaljuk a demokratizás javára. Zaborszka asszonynak adnám meg a szót? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Szeretnék eh, gratulálni Swanson kollégánknak ehhez a véleményhez. Úgy vélem, hogy eh, a vélemény időzítése rendkívül jó. Öt-hat hónappal eh, ezelőtt, hogyha erről beszéltünk volna, akkor más lett volna a megközelítésünk, sőt lehet, hogy maga a szöveg is más lett volna. Jó, hogy ez így történt, mert így legalább teljes mértékben foglalkozni az arab valósággal. Svensson úr számos szociális mozgalmat, pártokat, a médiát emlegette, és úgy vélem, hogy a véleménynek koncentrálnia kell még egy csoportra, ez pedig a nők csoportja. Úgy vélem, hogy hangsúlyoznunk kell a nők szerepét, hiszen ők azok, akik másokról is gondoskodnak a társadalomban, és az Európai Bizottságot fel kell kérni arra, hogy kezdeményezzen párbeszédet az olyan demokratikus intézményekkel, amelyeket nők vezetnek, és fel kell őket kérni arra, hogy támogassák őket. Ez egy, ez egy prioritás. Úgy vélem, hogy csak kevesen tudják azt, hogy a nőknek milyen nagy szerepe van a nem demokratikus országokban, de Kaiser asszony együttműködött velük már nagyon régóta. Részt vettem számos konferencián, ahol megemlítették azt, hogy a nők miért kerülnek a demokratizálódási folyamatok első vonalába azok a nők, akik abban a régióban, az adott régióban élnek, azt mondták, hogy ők a problémákat a családjuk szemén keresztül is látják, a gyermekeik, férjeik szemén keresztül is látják, akik részt vesznek a harcokban. Tehát a nőknek önöknek szerepe van a demokratizálási folyamatban, és ezért szeretnék egy módosítót benyújtani, amely ugyancsak kifejezi a nők szerepét ebben a véleményben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsi sajátos helyzetben vagyok, ugyanis nem én vagyok a szocialista árnyék jelentéstevője ennek a témának, ugyanakkor a AFED-ben, illetve az Emberi Jogi Szakbizottságban a jelentéstevő vagyok. Tehát, ha megengedik, akkor gyakorlatilag az önök véleményéhez képest mondanám el a saját véleményemet. Először is teljes mértékben osztom mind azt, amit megfogalmazott Svensson kollega, és az a jelentés, amelyet készítettem, alapvetően pont erről a váltásról beszél. Ennek a paradigma váltás szükségéről, ugye akkor, amikor a stabilitást céloztuk meg elsőrendű célként, akkor hibáztunk, ugyanis a demokrácia kellett volna, hogy ezen a rangsorban szerepeljen első helyen. Egyetértek azzal is, hogy a demokratizálódásnak megvan a az a politikai dimenziója, amelyben nincsen benne a választási megfigyelési tevékenység, de ugyanakkor a pluralizmus, a különböző értékrendszereknek a jelenlétét kidomborítja az elképzelés. Na most, ha nem is mindenben van fedésben a két szöveg, azért mégis elmondhatom, hogy a, az ön véleményének, a menetének az a különböző tételeit osztani tudom. A szabadság, a sajtószabadság, a nőknek a szerepe, ez mind-mind olyan téma, témakör, amelyben osztom az ön véleményét, Zaborska asszony. Na most van egy olyan terület, amelyek keveset foglalkoztam a jelentésemben, és ez a következő. Az Európai Unió nagyon hosszú ideig a demokráciát úgy tekintette, hogy tulajdonképpen a fejlesztés se kell, hogy az csak irányuljon az unió részéről, tehát utak, infrastruktúrák, iskolák építésére kell, hogy koncentráljuk a tevékenységünket, mondotta az unió, már pedig most már világos, hogy sokkal inkább a politikai dimenziót is ki kell domborítani, de nem emeltem én külön ki a fejlesztési politikának a, a tételét, de persze természetesen nem szeretném azt, hogy elfelejtenénk a demokratizálódásra való koncentrálásnál a politikai dimenziót. Nem azt is látjuk, hogy a jelenlegi arab világban végmenő forradalmak mit mutatnak, a gazdasági fejlődésnek az igénye is ott van. A kettő között meg kell találnunk a kellő egyensúly, tehát politiká által sokkal átitatottabb a megközelítésünk, a demokrácia és a politikának itt a karonöltve való megjelenéséről van szó, és a gazdasági szempontra is messze menően ki kell térnünk. Svensson úr, ha az ön véleményében a fejlesztést ne felejtse el semmiképpen, mondanám, hogyha javasolhatok ilyet, ne tegye azt, hogy csak a politikával foglalkozzon, és már hát a nemes értelme természetesen, és közben a fejlődés meg háttérbe szorul. Egyet tudunk teljesen érteni, ezt szeretném még külön kiemelni. Ennél köszönöm szépen, Michelónak adom meg a szót. Ah, Üdvözlöm ezt a jelentést, szerintem nagyon is aktuális, ahogy Zabolszka asszony is elmondta. És szeretném felhívni a figyelmüket a hetes pontra, amelyet hangsúlyoznunk kellene véleményem szerint. Itt az ideje annak, hogy áttekintsük kapcsolatainkat a világ ezen részével. Ha megnézzük Afrikát, és megnézzük azt, hogy a politikusoknak milyen befolyása van, vagy hogy a média, befolyásolja -e azt a képességet az embereknek, hogy fellázadjanak. Az internethez való hozzáférés, és az, ami ahhoz vezetett, hogy itten forradalmak alakultak ki, hogyha az embereknek megadjuk a lehetőséget arra, akkor valóban fel fognak lépni. Vannak még más despoták is azonban. Itt az ideje annak, hogy ha megnézzük, mi történik most Észak-Afrikában különösképpen, akkor nem csak eh, a, a felkelőkkel kell szolidaritást mutatnunk, hanem azon is el kell gondolkodnunk, hogy milyen kapcsolataink vannak most más eh, despotákkal. Tehát szerintem a demokratizálódás, eh, illetve ennek elősegítése nagyon is aktuális kérdés, tehát támogatom a Svensson jelentést. Guerrero Salam. Guerrero úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. egy olyan helyzetben vagyunk, amely elég ritka. Ugye van egy illetékes jelentéstevőnk és egy vélemény tervezetet készítő jelentéstevőnk. Mind a két esete vonatkozólag el szeretném mondani, hogy a demokratizálódás szintjén jelenleg egy olyan időszakot élünk, amely teljesen egyedülálló. ugye voltak az első demokráciák, aztán a háborúk, aztán Dél-Európában, Dél-Amerikában jöttek a demokráciák, tehát már volt három demokrácia hullám, most a negyedik hullámnál tartunk olyan országokról van szó, amelyekben soha nem ismerték régebben a demokráciát. Éppen ezért ezeket az országokat segíteni kell abban, hogy konszolidálják a helyzetüket a demokrácia útján. Támogatni kell őket, hogy a kormányzást biztosítsák, mert nincsenek tapasztalataik, nincsenek hagyományaik. Nincs meg az a működési háttér, amely biztosítaná számukra a demokráciát. Két dolgot szeretnék aláhúzni. Először is de azt asszony már utalt valamire, nevezetesen a demokrácia konszolidációja az egyik fontos célja kell, hogy legyen az Európai Unió külső politikájának. Továbbá de az, hogy nem beszélt arról, azonban, hogy arra is szükség van, hogy a fejlesztési aspektusokat is előtérbe helyezzük a demokratizálódás során. A szegénység csökkentése és megszüntetése például alapvető dolog lenne, mert csak így tud meggyökerezni a demokrácia. Fel kell lépni tehát a jó egészségügyi helyzet mellett, hogy a demokrácia gyökeret vethessen ezekben az országokban. Aztán ott van a gazdasági fejlődés, a szegénység csökkentése is kapcsolódik ehhez a témához. Mindenkit arra hívok fel, hogy a költségvetés területén is erősítsük meg ezen országokat. Fontos a civil szervezetekkel, az intézményekkel való kapcsolatfelvétel, mert csak így lehet a demokráciákat megerősíteni. Van egy harmadik aspektus, amelyre szeretnék utalni zárásképpen, ez pedig az az, hogy a külső szolgálat foglalkozik az emberi jogokkal is, és a demokráciával. Azt kell kérni, hogy az Európai Unió foglalkozzon, nevezzen ki valakit az adott országokban, aki képviselné az Európai Uniót emberi jogi témában is. Én ilyen típusú módosítókat fogok benyújtani Svensson úr jelentéséhez. Mindenképpen támogatjuk Svensson úrat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én szót adok saját magamnak. Svensson úr és Guerrero úr is felszólaltak, és mások is ebben a bizottságban, azt látjuk, hogy nagyon sokan eljöttek a, azokból az országokból, ahol forradalmak vannak, például tunéziaiak, libiaiak, nagyon nehéz a helyzet Lampedusa szigetén, ugye be akarnak jönni Európába a bevándorlók viszont az Európai Unióban nem alkalmazzák az adott irányelvet, és nem támogatják az azonnali segítséget. Kedves kollégák, nem gondolják azt, hogy sürgős lenne, hogy minden tagállamban befogadnának bevándorlókat, és ezzel is hozzájárulhatnánk a demokrácia építéséhez. Tehát egy kvótát kellene minden tagállamban megállapítani, és ezáltal, ezáltal a demokráciát is konszolidálnák. Norvégia, Svédország, Spanyolország is megtetné ezt, és azt hiszem most kell cselekedni. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője kész szót a jelentés kapcsán. Van-e más? Van a külső szolgálattól itt valaki a bizottság részéről? Alors, je redonne la parole. Ha nem, akkor Svensson úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a véleményeket, amelyeket elmondtak. Elismerem, elnök asszony, hogy nagyon sok olyan dolog van, amely, amelyről beszélhettem volna, és a jelentésemben is bevehettem volna még számos témát. E, természetesen egyetértek azzal, hogy a nők szerepe milyen jelentős a demokratizálódás terén, szociális-gazdasági téren is. Mert úgy gondolom, hogy Európának mindenképpen nyitnia kell azok felé is, akik Lampedusára érkeznek, és nagyon sajnálom azt a módot, ahogy erről a témáról az Európai Parlamentben beszélünk, terhe, teherről beszélünk, terhekről, áldozatokról beszélünk. Én ellenzem az ilyen típusú szavakat, vagy például azt mondjuk, hogy illegális menekültekről van szó. Demokratikus garancia az is, hogy valaki az életét megmentse és, és elmeneküljön valahonnan. Köszönöm szépen. A módosító indítványok benyújtásának határideje holnap 12 óra, és azt javaslom, Svensson úrnak, hogy próbáljunk meg Svédországban és Norvégiában is elérni azt, hogy legyenek kvóták, és fogadjanak be menekülteket, bevándorlókat. Átérünk a tízes napi rendi pontra, a választás megfigyelő küldöttség Nigerben. Tan, ö, eszmecserénk van Santiago Fizas Aixela úrral, aki a nigériai elnökválasztások fő megfigyelője volt megkapja a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy fontos a geopolitikai kontextusba belehelyezni ezt a munkát. Ahogy minnyáján tudják, Niger egy olyan ország, amely elég nagy ország, kétszeres, kétszeres a Franciaországnak, a 90%-a a, a az ország lakosságának muzulmán, különféle törzsek élnek az ország déli részén, északon a tuaregek és más arab törzsek élnek. Ez egy nagyon békés ország, amely szereti a demokráciát, de amely szenved az ország északi részén egy olyan helyzettől, amelyet a nigeri kormány nem igazán tud ellenőrizni. Ugye ez a ö, térség az, amely a Szaharához van közel, és ott, ott az Al-Qaida az ö, amely kontrollálja a helyzetet. A választási megfigyelő küldöttségünk az elnöki és a helytartói választásokat figyelte meg. Ez a misszió, ahogy tudják, tehát az al qaeda ottani erői, az Al-Kimi erői francia túszokat gyilkoltak meg, és Eston asszony ennek ellenére úgy döntött, hogy a küldöttséget elküldi a választások megfigyelésére, már csak azért is, hogy támogassa ezt az országot. És azt is látjuk, hogy a diktatúrából egy példamutató átmenet indult el a demokrácia útján. Tanzsan elnök urat demokratikusan választották meg. Donjon elnök úr egy pucsot indított el annak érdekében, hogy, a, hogy kormányon maradhasson. A continuación és ismételten alá kell húzni a demokrácia értékeit. Aztán volt egy katonai pucs először, egy új alkotmányt szavaztak meg, mivel helyi választásokra is sor került. A, az elnöki választások második fordulójában fordulóját is megfigyeltük. Elmondhatom, hogy ezek a választások nagyon szigorú biztonsági ellenőrzések mellett folytak, de teljesen átláthatóak voltak. Természetesen volt néhány kisebb probléma, de az átláthatóság és az, hogy demokratikus választások legyenek, ez teljes mértékben biztosítva volt mind a helytartói, mind pedig az elnöki választások során. Az Európai Unió küldöttsége kisebb küldöttség volt, mint régebben, előzetesen. Ugye ott voltak a hosszú távú megfigyelők, mm, januártól egészen április 6-ig, 7-ig ott voltak a helyszínen, viszont rövid távú megfigyelőket nem küldtünk biztonsági okok miatt a helyszínre. Voltak olyanok, akiket tehát nem küldtünk oda, de a megfigyelők elmondták, hogy kivéve az északi térséget mindenhol átlátható módon folytak le a választások. A végeredmény pedig az, hogy az új elnök, Amadou elnök nyerte meg a választásokat, Mahama, ma, Mahamadu elnök, őt támogatták, ö, őt, őt olyan pártok is támogatták, akik a államcsínyben benne voltak. Azt hiszem, hogy fontos a fejlesztés területén a támogatást, a segítségnyújtást elindítani, hogy felvehessék a harcot az alkimi ellen az északi térségben. Azt hiszem, hogy az ottani törzseknek már nem kell csatlakozniuk az alkimi szervezethez a túlélésükért. Tehát a helyzet teljesen alapvető. Ugye most beszéltünk sokat Egyiptomról, Libiáról, Tunéziáról, már csak azért is, mert ugye a forradalmak során halottak is voltak, de amikor ilyen választások vannak, mint például Nigerben, erről senki se beszélt, pedig ezek példamutató választások voltak. A nigeri hatóságok természetesen azt kérdezik, hogy mi lesz a libiai helyzet, hogy fog befejeződni a libiai helyzet. Ugye remélik, hogy Kadafi elnök le fog lépni, azonban van egyfajta félelem a következményekkel kapcsolatban. Esetleg az ország destabilizálódik. Kadafinak nincs bizalma a saját hadseregében, amelyek, amelyben szintén ott vannak a törzsi emberek, tuaregek, észak-afrikaiak, és így tovább, és úgy gondolják, hogy a tuaregek, akik munkanélküliek visszatérnek majd Niger északi térségébe, és destabilizálják a térséget. Mindenképpen azt kell elkerülni, hogy ne tegyék Szomália, Szomáliává az országot, Éppen ezért olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel stabilizálni lehet Líbiát, mert akkor ez természetesen kihat a többi térségre is. Ez az üzenet tehát mindenképpen, és ezt akartam önöknek itt átadni, és rendelkezésre állok, hogyha kérdéseik vannak természetesen. D'accord, Madame de Kaiser. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni kollégámnak, Santiago Fiszásznak. És hagyd mondjam azt is, hogy nagyon megkönnyebbültem. Eredetleg ugyanis, ugye gondolkodtunk, hogy küldjünk-e egy megfigyelési, választási megfigyelő bizottságot, missziót ki, vagy sem. Hát végül is jól zajlottak a dolgok. Lenne egy kérdésem, nem tudom, hogy készen arra, hogy válaszoljon. Az imént beszélt a korábbi jelentésről, és arról, hogy milyen kapcsolat van a politika, a demokrácia és a fejlesztés között. És ime, itt van egy szép példa. De vigyázat, hogyha az országnak az egyik részét nem fejlesztjük tovább, akkor instabilá válik az ország, és hát jól látjuk, hogy a kapcsolat hogyan alakul-e témában a szociális kérdések és a politikai kérdések között. Persze ott van egy másik kérdéskör, ugye? Az, hogy hát a költségvetésünk nem korlátlan mértékű, és hát ki kell választanunk, hogy hova tudunk elmenni, és hova nem tudunk elmenni. És néhány héttel vagy hónappal ezelőtt, akkor, amikor Nigerről elkezdtünk beszélni, akkor akkor, és az alkaidának a jelenlétéről, akkor én megkérdeztem azt, bevallom, hogy minek is megyünk oda, miért is jelenünk ott meg. Na, hogy látja, hogy ezek a kritériumok hogyan kezelendők? Azok az ismérvek, amelyeknek alapján eldöntjük, hogy küldjünk-e ki választási megfigyelő missziót, vagy nem. Számomra az, amiről beszámolt, egy meglepetés, mégpedig jó meglepetés, nem csak rossz meglepetések léteznek. Hát azt válaszolnám, hogy természetesen az Európai Bizottság felhívott, és megkérdezte, hogy elfogadom-e azt, hogy vezessem ezt a delegációt. Aztán végül is azt mondták, hogy le fogják mondani az egész utazás biztonsági okok miatt. De mégis, hát az történt, hogy tovább történt, tovább szervezték az utat. Úgy vélem, hogy kettő célja van ezeknek a megfigyeléseknek. Az egyik a megfigyelése maga a választásnak. Ez egy fontos dolog. Nehéz helyzetben zajlanak az ilyen tevékenységek, de még akkor is, ha nem minden volt tökéletes, azt hiszem, hogy a választások kellő ö, ö, módon működtek, és az átláthatóság biztosított volt, és ugyanakkor ezt tudtuk szavatolni a magunk részéről. Aztán van a politikai tartalom, egy olyan ország esetében, amely a terrorizmusnak az áldozata, és azt látjuk, hogy az ottaniak teljesen ellenzik a terrorizmust, és ezt fogalmazták meg egyet, teljesen egyértelműen. Az átmenet a demokrácia felé egy példa mutató átmenet és a kapcsolatokban, és most nem csak a hatóságokra gondolok, hanem a lakossággal felvett kapcsolatot is említeném, nagyon-nagyon nagy hatást gyakorolt rájuk az Európai Unió ilyenfajta megjelenése. A televízióban, a helyi televízióban is volt alkalmam néhány nyilatkozatot tenni, ezeket pedig akkor közvetítette a televízió, amikor nagy nézettsége volt és a szavazási helységekben is ott voltam jelen, és hát ott nagyon sokan odajöttek hozzám, és gratuláltak, örültek, hogy ott voltunk. Azt hiszem az Európai Unió egy jelentős jelzést adott egy olyan országnak, amely úgy vélte, hogy elfelejtettük. Nagyon sok vállalkozás kivonult onnét, illetve nem megy Négerbe, mert hogy félnek, és attól tartanak, hogy nem tudják majd megvédeni a dolgozóikat, és nagyon sok civil szervezet is ki lép Nigerből ugyanilyen okok folytán. Mit tegyünk? Úgy vélem, hogy az ilyenfajta fejlesztési támogatási forma nagyon sokat hozhat. Volt egy találkozom például, ahol mondták, hogy ugye egészen másként alakul a helyzet a Szahelővezetben, Pakisztánban és így tovább. Ugye az alkaida gyakorlatilag úgy lép fel, hogy nem integrálja a helyi lakosokat gazdasági szempontból, csak érdekelté teszi őket, de többet nem tesznek. És hát illetve pontosabban gazdaságilag teszi érdekelté az embereket. Ha például van valakinek egy, egy kecskéje, akkor ezt eladja. Kinek? Az alkaidának és ez a fajta érdekeltség jelenik meg, pedig hát ezt kell, hogy túlélje a helyi lakosság, és ha ezt képes túlélni, akkor nem kerül az al a karmai közé. Hosszú távú kérdésről van szó, mármint hosszú távú megoldást igényel, és a, most a fegyverkezésre kitérve a katonaságnak a kérdésére ki térve, mondanám, hogy a képzést kell biztosítani. Mindezen figyel, szempontokat figyelembe kell venni, és hát nem Nigerrel kapcsolatos mindez, hanem Mauritániával, Csáddal is kapcsolatosak ezek az ilyenfajta események. Ilyen helyzetekről keveset szoktunk beszélni, de mindenképpen nagyon súlyos eseményekről van szó az Unióból szemlélve is. Kilincszennak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, Azért vagyok itt, mert én az ugandai megfigyelő misszióban ö, voltam jelen, de tudom, hogy ez átkerült ez a téma a holnapi napra. Nagyon érdekesen találtam visszaszúrnak a jelentését Nigerrel kapcsolatosan. Nem lepett meg annak a megállapítása, hogy a helyi lakosság nagyon örült az Európai Uniós jelenlétnek ritka az olyan esemény, amikor a katonák betartják az ígéreteiket. Ugye utalhatunk itt Malira, amely viszont ebben példát, illetve kivételt képez, és akkor, amikor az ország megszállt részéről beszélt, az akmi által megszállt részről, akkor ott abban az övezetben tudni kell, hogy a sok multinacionális cég is megjelent, az Areve például, ugye az uránium kitermelésben. Na most ezek a multik, ezeknek hatalmas felelősségük van, úgy vélem, az oda dolgozók az urániumnak a kitermelésénél iszonyatos munkakörülmények között dolgoznak, és a gazdasági hozon nem az ő zsebükbe megy, semmit nem kapnak mindebből. Tehát simán úgy érezhetik magukat, hogy megfosztják őket attól a kincstől, amely az országuké. És ez magyarázatként is szolgálhat arra, hogy az ott lakók elkezdenek kisebb és más típusú kereskedési tevékenységet folytatni, és elfogadják az akmit, mint vevőt. Tehát a multiknak a jelenléte, a fellépése ö, ö, vagy hasznos, vagy éppenséggel nem hasznos a helyi lakosságnak. És ugye azt is tudjuk, hogy az Areva munkatársait rabolták el, nem akárkiket. Ez is egy fontos szempont fejlesztésről beszéltünk, de vigyázat, azért nem csak a fejlesztésekkel ilyen szempontból gondolnunk, hanem arra is, hogy meg kellene szüntetni Afrikának a kifosztását. Az uránium tudom, hogy mire szolgál, én franciaként tudom ezt, ugye a francia energetikai önállóságot biztosítjuk ebből. Éveken keresztül ezt hangoztatták Franciaországban, hogyan tudjuk biztosítani, mennyire fontos biztosítani az energetikai önállóságunkat, már pedig ez a nigeri lakosságnak a rovására történik, és azt hiszem, hogy erre ki kell térni akkor, amikor Nigerrel foglalkozunk, az északi régióval, az akminak a jelenlétével. Az afrikaiak nem koldulnak, hanem azt kérik, hogy respektáljuk őket, az ő gazdaságukat, az ő természeti kincseiket, és így tovább. Köszönöm szépen. Alors, la parole est à monsieur Roux. Rú úrnak adnám meg a szót a külső, Európai Külső Külügyi Szolgálat részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a külső szolgálattól jövök, az emberi jogi osztályról, és én is részt vettem ebben a küldöttségben. Nagyon jól mondta el Fiszász úr, hogy milyen nehézségek adottak a küldöttséggel kapcsolatosan, itt a biztonsági intézkedésekre kell utalni, és természetesen megvolt a szándék, hogy segítsük Nigert, és elmentünk. Tehát mindaz, amit ő elmondott, úgy van, igaz, a, a két a választási két forduló után ugye nyilatkozatok születtek, Számunkra az a fontos, hogy hiteles, elismert, demokratikus intézmények szülessenek. Minden jelölt a választásokon elismerte az eredményeket, a egész folyamatot, ezt tehát mindenképpen meg kell említeni, aztán a, az adott regionális helyzetben amelyet mindenki ismer, a nigeri térségben a demokratikus kormányzás szintjén azt is meg kell említeni, hogy igenis, vannak sikeres demokratikus folyamatok, például Benin, Beninben, Nigériában és máshol. Látjuk azt, hogy Azonban máshol vannak olyan választások, amelyek nem ilyen sikeresek, mint Nigerben. Sok esetben azonban nem beszélünk a sikeres választásokról, és inkább csak a sikerteleneket említjük meg. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tehát nem, még Fiszeszónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék mindenre reagálni, amit elmondtak. A... Szeretnénk, hogy hogyha ezek az országok is raknak a demokratizálás útjára, az új elnök pozíciójáról is szó van. A hivatalba lépés napja kicsit nehezítette a helyzetet, és az elnök úrnak elmondtam azt, hogy lehet, hogy egy olyan, hogy egy, nappal el kellett volna halasztani a választás, és azt mondta, hogyha előre hozták volna a választást, akkor lehet, hogy már egy nap hamarabb hatalomra került volna. Tehát ez nem mutatja ennek az úrnak a mentalitását. Minden igaz, ami itt elhangzott a teremben. Niger, Niger egy nagyon szegény ország, viszont nagyon gazdag erőforrásokban, nem csak aranyban, ezüstben, urániumban, illetve urániumban gazdag, hanem kőolajban is. Nagyon fontos eh, az, hogy eh, mindenképpen eh, a helyi emberek számára kell előnyöket teremteni. Ez nagyon fontos ezen országok fejlődése szempontjából. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Kína jelenléte ezen országban, és számos más afrikai országban ahogy önök is tudják, Nigéria Nigéria, a Niger nagyon nagy folyó, és van egy második híd, amit most építenek, még pedig a kínaiak. És az ott élők sokkal gyorsabban tudnak eljárni az építkezések során, mert nincsen semmilyen fajta pályázati felhívás, és beszéltem valakivel, akik azt mondták, hogy a kínaiakat jobban szeretik, mert nem akarnak semmilyen szabályt. Tehát szerintem itt is valamit intézkednünk kellene, hogy elkerüljük ezt a fajta dömpinget, amely majd ki fog hatni az európai munkavállalókra és a cégekre is, hiszen azt is figyelembe kell venni, mondjuk az első számú adományozók ezekben az országokban. Köszönöm szépen. Holnap reggel folytatjuk az ülés, 9 órakor ugyanebben a teremben Michel Stifler fog elnökölni.